Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Nos, folytatjuk az ülésünket. Jó lenne, hogy most már az éttermek meg a kávézók és a mi munkarendünkhöz igazodnának. Úgyhogy jön a következő napi rendi pont, a finn ö, misszió. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Most már legalább ketten vagyunk. Stehovski úr, aztán a szocialisták is, hát négyen vagyunk igazából, akiket érint ez a téma, de lehetnénk heten. Úgy látom, hogy nem túl nagy a lelkesedés a missziót illetve. Nos, már egyszer megígértük, hogy az lesz a célja a látogatásnak, hogy a legjobb gyakorlatokat gyűjtjük be, és megnézzük, hogy hogy működnek helyben. Október 30-án kezdünk azzal, hogy modern technológiák, tejtermelés, aztán a számvevőszéket látogatjuk meg. És azt hiszem, először történik meg, hogy lesz szünet délben. Általában nincs ilyen, úgyhogy most nagyon hálás vagyok aztán megnézzünk egy felújított épületet, aztán pedig meghívtak minket egy hivatalos vacsorára. Következő nap egy zöld projektet nézünk meg, utána pedig a korrupcióról és a polgári társadalomról lesz egy vitánk, gondolom legjobb példákat hallunk, aztán lapföldre látogatunk le. Az a jó lapföldön, hogy most már napközben is teljesen sötét van, úgyhogy alig várom, hogy elmehessek egy olyan helyre, ahonnan a karácsonyi tradíciók is jönnek, úgyhogy legalább egy képeslapot is feladhatok. Aztán a helyi kormányzóval találkozunk, a struktúrás alapokat vizsgáljuk át lapföldön. Több érintett is van helyben, akivel találkozunk. Néhány EU finanszírozott projektet nézünk meg, és aztán az északi sarköri gazdaság lesz a témánk. Nem tudom, hogy ez mit foglal magába, de utána már tudni fogjuk. Nem tudom, jó ötlete az, hogy az EU-s alapokat egy ilyen távoli peremvidékre összpontosítsuk. De pont mivel ilyen messzi helyről van szó, ezért muszáj megtekintenünk, úgyhogy most szeretném itt üdvözölni Hakkonen Meddings asszonyt, és egy kollégáját szeretnénk néhány dolgot hallani, hogy pontosan mire kellene figyelnünk. Hákonen asszony, tessék! Hello, uh, so good morning, good, uh, Jó napot kívánok mindenkinek, én Hakonen vagyok. A regionális politika főigazgatóságán dolgozom, és én voltam Finnországért felelős. Finnország esetében eh, nagyon jó példákról számolhatok be, és remélem, hogy a küldetések során, a missziók során is ezt majd tapasztalják, és megvizsgálhatják, hogy a gyakorlati megvalósítás hogyan zajlik. Véleményünk szerint a kohéziós politika 2013-ban itt 1,7 milliárd eurót kapott Finnország a bizottságtól, 2014-ben pedig ez az összeg negyedével csökkent, tehát 1,3 millióra. 2007-2013-ban a kohéziós politikát 5 ERFA programon keresztül valósították meg, és néhány ESA programon keresztül. Az ERFA esetében észak, kelet, dél és nyugat-Finnország, illetve Finnország szárazföldi területe, az ESZÁ-nál pedig nemzeti programok voltak, a, egyrészt a szárazföldi részen, másrészt pedig a szigetvilágra vonatkozóan. A tagállamok az összes lezárási dokumentumot márciusig bekérték, a bizottság észrevételeket küldött be a szabályozási határidőkön belül, és az ERFA programok esetében Finnország szárazföldi részén nem volt olyan ellenőrzési probléma, ami az zárásig felmerült volna, tehát a programokat le lehet zárni. Az Olland szigetek esetében pedig a DJ régió ellenőrei részéről voltak észrevételek. Egy eh, hiba történt ugyanis, egy elég nagy hiba az Ólandi program esetében és az ólandi hatóságokat felkérték, hogy pénzügyi korrekciót valósítsanak meg, vagy végezzék el az ellenőrzési munkát. Úgyhogy az ellenőrzési munkát választották. A DJ régió pedig két ellenőrzési küldetést valósított meg, ellenőrző látogatást, nem talált semmi komolyabb problémát. A finn ellenőrző hatóság pedig kettes kategóriájúnak minősül, ez azt jelenti, hogy ez ellenőrző jelentések után, illetve az ellenőrző jelentés után megállapítható, hogy a finn a finn hatóságok, ellenőrző hatóságok a 73. cikk szerinti státuszt kapták meg. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság bízhat az ellenőrző hatóságok munkájában a 2014-2020-as időszakban pedig három kohéziós alapprogram volt, az ERFA, ez a szárazföldi területen, illetve ugyanez vonatkozik az Ólen szigetekre, 20 millió ERFA, illetve megfelelő nemzeti finanszírozás, KKV kezdeményezésekre vonatkozó operatív program, ami garanciákat biztosít a kkv finanszírozásához. Eddig nem volt gyakorlatilag eh, ellenőrző látogatás, de a DG Employmentnek fogom most megadni a szót, mert ők foglalkoztak a 2014-2020-as időszakra vonatkozó e, ellenőrzésért, az ESA és az ERFA esetében egyaránt. Köszönöm szépen! a DG Employment ellenőrző és ellenőrei közül érkeztem. A 2013-as időszakban folyamatosan alacsony volt a hibaráta, és nagymértékű megbízhatóság jellemezte a programokat. Talán az ESA esetében a lezárásnál volt probléma az egyik projekt ugyanis, gyakorlatilag egy eh, megnövekedett hibarátát eredményezett, de sikerült kijavítani. 2011-2020-ban pedig eddig több mint ezer projektet hagytak jóvá, és végrehajtási szakaszban vannak, a kifizetések kicsit lassabban alakulnak, ugyanis a további végrehajtást várjuk még a helyszínről, de ellenőrzési perspektívából és a megbízható pénzgazdálkodás szempontjából csak megerősíthetem azt, amit Elena mondott, a tapasztalataink gyakorlatilag kiválóak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelik az alapokat Finnországban. Köszönöm. Pontosan. Akkor oda megyünk, megütögetjük a vállukat, és azt mondjuk, hogy jól vagy, jól csináltátok. Van még valami más? Ez egy érdekes útnak ígérkezik. Štechovský kolega. Děkuju, děkuju za udělení slova, děkuju i za to, co jste tady řekli. Já, když jsem si procházel vlastně projekty ve Finsku... Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és köszönöm azt is, amit az előbb ismertettek. Megnéztem a dokumentumokat, és egy dolog feltűnt nekem. Nem tudom, mire véjek. de az EU-s pénzekből finanszíroztak egy lovaknak épülő szaunát. Ez egy visszadokumentumban? Vagy, vagy hol találták ezt? Vagy, vagy ez valami vicc, ami belekerült a dokumentumba? Nem tudom, az interneten ö, többször is szerepelt ez a hír. Úgyhogy ö, azt, amit ezt eddig olvastam a dokumentumban, egyébként a többit illetően egyetértek azzal, ami elhangzott. Szárva, a kolléga? Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy az ülésnek az elején nem voltam itt, mert a számvevőszék tagjaival voltam az irodában. No, mindesetre, amit hallottam, az világos. Nincs kérdésem a szaunát illetően, a szauna mindenkié. Ezt szeretném jelezni nem kell erre pénzt költeni. Ugyanakkor gyakorlati kérdésem van, hát felhasználom most ezt az alkalmat erre, hogy feltegyem. Tehát a kérdésem és ugyanakkor a javaslatom az, hogy a programot, programnak bizonyos részeit hagyjuk nyitottnak. Például kedden délután, 31-én lesz egy korrupcióról szóló kerekasztal beszélgetés a társadalom és a kutatóintézményeknek a képviselőivel. És csak 1 óra 30-kor van idő, hogy a sajtóval találkozzunk, és a legfontosabb médiák ott lesznek, média ott lesz, és ha számukra is megnyitnánk ezt a kerekasztalt beszélgetést, akkor sokkal több információ jutna nekik, mert különben nem lenne idő rá, mert épp, hogy megérkezünk, és utána már rögtön dolgozunk. Tehát gyakorlati kérdésem van. A lapföldi programunkra is, ugyanis lapföldön nagyon kevés média van, ugyanakkor nagyon is érdekelni őket, hogyha mi fogadnánk őket, a, tehát a programon is fogadnánk, tehát meghallgathatnák, hogy miről folyik a szó, akkor lehetne nagyon jó fényképezési alkalom is. Nekem a következő a problémám. Nem akarok precedenst teremteni. Nem szeretném azt, hogy a kollégák azt mondják, hogy de hát Finországban ezt már így csináltatok. Ha megtesszük, akkor Petri, kérem, mindenkit kérdezél meg, hogy egyetért ezzel a megoldással, és ez csak egy egyszeri, kivételes alkalom lesz. Egyébként nagyon sajnálom, de sajtókonferenciát csak az elnök szervezhet. Én nem igazán örülnék ennek az ősz, őszintén szóval, mert nem akarom, hogy a jövőbeni utakra negatív pré, ö, példát szolgáltassunk. Nem akarom azt, hogy a nemzeti tagoknak a választási harcává váljon a sajtókonferencia. Ez történt Magyarországon például. Hát nem tudom, ez veszélyes, úgyhogy majd megnézzük, hogy a kerekasztallal tudunk-e csinálni valamit. De el akarom kerülni, hogy a sajtó része legyen a delegációnak. Tessék, Kón úr. Nos, én úgy gondolom, hogy azért nem kell, hogy tagjai legyenek a delegációnak, de nem ártana, kicsit nyitottabbak lennénk. Egyébként a, pont a kritikus misszióknál egyfajta üzenetet küldhetünk jövő évre lesz egy ilyen workshopunk, hogy hogyan szervezhetjük ezeket az utakat például. És aztán ezek, ez az, hogy ki, mindenki azt kívánhat, amit akar ezzel kapcsolatban, mi a helyzet? Chair, let me assure you that... Kedves elnök asszony, biztosra tenni szeretném önt arról, hogy, hogy pont arra gondoltam, mint ön, amikor azt mondta, hogy nem akarjuk, hogy a sajtó vitás módon közvetítse a mi látogatásunkat. De mivel ez a kedd délután, ahol a korrupcióról és az átláthatóságról van szó, és az ezt körbejáró vitáról, azt a témát, vagy arról biztosan tudomást fognak venni a sajtó képviselői. Tudja ezt ön is, meg én is. Hogyha a téma az átláthatóság, a korrupció, és nem engedjük be a sajtót, vagy nem engedjük, hogy megkérdezzenek bennünket, hogy valamit találtunk-e Finnországban, akkor ez egy nagyon fura helyzetet kreálna. mindegy, hogy meghívjuk-e őket, vagy nem, úgyis írnának erről. Ennyi. Also wir hatten in Ungarn, hatten wir eine Delegationsreise, da habe ich... Nos, volt egyszer egy olyan misszió, ahol a sajtókonferenciát élőben közvetítették az interneten. 28 média képviselő volt ott, és állandóan 5-6 tévéállomás rádió loholt a nyomokban, szörnyű út volt. Úgyhogy belegondolok, és átdolgozhatjuk a programot úgy, hogy legyen egy nyilvános része, de a, nem igazán támogatom ezt, mert aztán vagyunk Csehországba, Spanyolországba, nem tudom, jövőre lehet, hogy Egyesült Királyságba, aztán megyünk Görögországba, semmi kedvem ahhoz, hogy ez egy népünnepéjé váljon, és komoly látogatásnak kell maradnia. Úgyhogy lefilmezhetik azt, hogy hogy adjuk be a karácsonyi kívánságokról szóló levelünket. Például ez lehetne, nem tudom. Már belegondoltam abba is, hogy esetleg óvodát meglátogassunk ott, de aztán ez is kockázatos, úgyhogy mégse, úgyhogy nem. Úgyhogy a következőt fogom tenni, teszek majd egy javaslatot, és akkor mindenki, aki részt vesz, reagáljon erre, de még egyszer precedens nem akarok teremteni semmiképpen sem további missziókat illetően. Mert nem lehet azt megengedni, hogy ott legyen rögtön az ellenzéki sajtó, és arra figyeljen, hogy miről tárgyalunk a kormányjal. Úgyhogy ezt, ezt azért még se engedhetjük meg. Nem tudom, Németországban már tanulja voltam annak, hogy nagyon kellemetlenné vállalhat, vállalhat egy ilyen helyzet. Tomás. Köszönöm szépen. Szeretnék én is feltenni egy kérdést, tehát, hogy egyetértek önnel, hogy hogy csak egy kevés időt kér az újságíróknak, a másik az provokatív dolgokkal kapcsolatos Finországot érintően. Tehát ez egy kerekasztal beszélgetés, és ez elég, és Egyetértek önnel, hogy nem kritizálunk, tényleg csak azokat a média képviselőket hívnánk meg, akik érdeklődnek ezen témák után. Nagyon fontos, hogy világossá tezdjem, hogy én arra gondoltam, hogy kedden délután a kerekasztal beszélgetés során meghallgathatnak bennünket az újságírók, nem kapnának szót, csak ott lennének a hátsó sorokban, meghallgatnák, hogy, hogy mi hangzik el, és aztán utána tarthatnánk egy sajtókonferenciát. Hogyha ha úgy döntünk, hogy egyáltalán ez alatt a e, misszió alatt lesz sajtókonferencia. Ha úgy döntünk, hogy egyáltalán nem lesz, akkor az világos Also, <clears throat> dann sind wir uns einig, dass wir... Rendben. És akkor ez hogy lesz a minisztériummal, hogy ezt gyeztetünk, vagy az ipari szakszervezetekkel? Nekem ez problémás, hogy ott lesznek az újságírók, és igazából szerintem ezzel veszt a komolyságából a misszió. Nem azért megyünk oda, hogy sót kreáljunk, hanem hogy komoly párbeszédet folytassunk. Ugye, és egyébként is megint föláldozzuk az ebédet. Éppen, hogy elkezdődik a misszió, és nem tudom, és akkor november 1-én nem csinálunk semmit? Nem tudom. Hm. Ja, genau, möglicherweise fliegen wir dann auch später, aber... Akkor később fogunk repülni? Ha? Az se ér, ugye, hogy világosban szeretnék odaérni. Nem tudom, de majd a titkárság tesz egy javaslatot. És aztán majd a sauna választ, azt várom. Igen, csak nagyon röviden. Eh, Mi tam máme odlet vlastně ve středu večer, ale mě nic... A repülés szerda este repülünk haza, de aztán én nem tudok hazarepülni Prágába. Úgyhogy nekem akkor ott kellene aludnom csütörtökön is. do Bruselu a pak z Bruselu do Prahy, nebo počkat na raní let v Helsinki. Tehát akkor Brüsszelből kell tovább mennem Prágába, vagy Helsinkiből találok majd direkt járatot Prágába másnap nem tudom, én szeretnék tehát egy nappal tovább maradni. Aztán megnéztem Ingeborg a te járatai, járat lehetőségeidet, neked is ugyanez a helyzet. Á, ah, ezen már nem is csodálkozom. Jó, térjünk vissza a lószaunára. Well, um, I don't have any... Én nem tudok semmit se a Fionáról, de aztán nem tudom, hogy mennyi időt Én mindig nagyon jónak tartom a Na, Egyébként <laughs> örülhetnek az állampolgárok, hogy nem tudják mindig, hogy mi történik itt a pénzekkel. Úgyhogy Térjünk rá inkább a következő napi rendi pontra. Hát az a baj, hogy nincs itt a kolléga. Na most akkor a sajtót, illetően a misszión, akkor majd teszünk egy javaslatot. Szeretném a bizottságnak a képviselőjét üdvözölni. Itt van az ön utódja is. Itt van a számvevőszék. Gregor úr, Koszlov úr. Tökéletes, nagyon jó, hogy itt van, üdvözlöm.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 Üdvözlöm, biztos úr. Ja, wir, Tízes napi rendi pont, mentesítés 2016. Ma a 2015-ös évre vonatkozó adatokat halljuk. Biztos úr, nyilvánvalóan nagyon fontos ez a dokumentum, de 179 oldalas, és ma délelőtt kaptuk meg. Ezt nem tartom igazságosnak, és azt szerettük volna, hogyha legalább egy hétvégénk lett volna, hogy komolyan át tudjuk tanulmányozni ezt a dokumentumot, mert nyilvánvalóan így nagyon nehéz a munkánk. Úgyhogy még egyszer arra kérném, hogy ilyen fontos dokumentumok esetében időben kapjuk ezek meg. Biztos úr, ezzel meg is adom ennek a szót. Elnök asszony, Celler jelentéstevő úr, hölgyeim és uraim, árnyék jelentéstevők, számvevőszék, hölgyeim és uraim. Valóban a kiegészítő dokumentumokat ma továbbítottuk délelőtt. Én úgy gondolom, hogy az embereim nagyon szorgalmasok és dolgoznak, de talán jó lenne, hogyha jövőre ezt úgy szerveznénk meg, hogy egy héttel az önök ülése előtt adnánk át. De Pont most ez így jött ki, hogy csak most tudtuk továbbítani a dokumentumot. Én nagyon szívesen próbálok majd javítani az eljáráson. Én korábban képviselő voltam, úgyhogy tudom, hogy ez milyen probléma. De nem lehetne azt, hogy mivel a bizottság szeptember-október elején foglalkozik ezzel a kérdéssel, önök kicsit később tartanák ezt az ülést. Mi átláthatóak vagyunk, nem akarunk semmit eltitkolni, úgyhogy mindkét fél javát szolgálná, hogyha változtatnánk az eljáráson. Két héttel ezelőtt az éves jelentésével a számvevőszéknek megkezdtük ezt a folyamatot, és ezzel elkezdtük a mentesítést. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben lesz majd épp elég lehetőségük arra, hogy szolgálataimmal, a főigazgatóságokkal tartsák a kapcsolatot a következő hónapokban, várjanak válaszokat tőlünk, és közben a tanácsban is folyik persze a munka. Mindig a rendelkezésükre állok, hogyha megnézik a dokumentumot, akkor utána konkrét kérdésekkel is szívesen válaszolok. Nos, az elmúlt évre visszatekintve fontos, hogy levonjuk a tanulságokat, hogy optimalizálhatnánk a következő évet, hiszen a 2018-as költségvetést is most készítjük elő, és természetesen a több éves pénzügyi keretet is. Májusban terjesztettük ezt be, és minden szakértővel, a Kokobuval, a tanácssal, a együtt az a célunk, hogy jobban, hatékonyabban, átláthatóban költsük el az európai költségvetés pénzét. Nos, a plenárison Strasbourgban, ami elhangzott, teljes mértékben egyetértünk Léne úrnak a felszólalásával. Igen, a lehető legszélesebb mértékben magyarázatot kell szolgáltatnunk az állampolgároknak arra, hogy hogyan használjuk fel a pénzüket. Ma három jelentésről van szó. Az elmúlt év menedzsmentjéről, aztán a 2015-ös mentesítésnek a konkrétumai, majd a belső auditáló szolgálatnak a jelentése. Egyébként a főigazgató itt ül mellettem, és köszönöm, hogy elkísért ma. Az első két jelentés része egy integrált megközelítésének a költségvetésnek. Már júliusban, még a nyári szünet előtt előkészítettük, figyelembe véve az átláthatóság és a jogszerűség elemeit. Nos, akkor hagy térjek át az irányítási és teljesítményi mutatókra. Nos, a performance, a teljesítmény volt a központban, ez mindenképpen a legfontosabb számunkra, és egyébként a saját belső kontrolljainkat is feltüntettük. Számunkra még soha nem volt ennyire fontos a teljesítmény. Ez egy cél most kifejezetten, egy politikai cél a költségvetésben. A számvevőszék is egyetért ebben velünk. A kérdés az, hogyan biztosíthatjuk az EU jobb teljesítményét? Hogyan jelölhetjük ki úgy a célokat a parlamentben és a tanácsban, hogy ezeket teljesíthessük? együtt kell kijelölnünk a célokat, és megvalósítanunk ezeket. A bizottságban elköteleztük magunkat, hogy a költségvetési tervezés az az állampolgárok érdekeit tükrözze, és hozzáadott értéket teremtsen. Azt hiszem ez egyértelmű a dokumentumban is. Ez kulcs prioritása a bizottságnak. Azt gondolom, hogy a mai irányítási és teljesítmény jelentésünket, ha megnézzük, az elmúlt évhez képest egyértelmű a javulás. Nagyon fontos számunkra az önök véleménye, majd a jövő évi költségvetést illetően is. Tavaly, amikor a költségvetés elkészült, a 2020-as célokat vettük alapul. Ez a végcél, versenyképesség, életminőség, jogszerűség, igazságosság, a munkanélküliség csökkentése. Ezeken a területeken változtatásokkal céloztunk meg. Versenyképesség és konvergencia. Növekedés, munkahelyteremtés. Ez volt a központ nemzeti témánk, konkrét projekteket, konkrét pro, ö, ö, feladatokat is föl tudok sorolni. 570 ezer fiatal európai részt vett egy, tanulmányon, egy tanulmányban, amit az Erasmus Plus keretében folytattunk, és profitáltak ebből a programból. brüsszeli pénzekből új irányítási pozíciókat teremtettünk, amelyek segítségével a 2020-as célokat meg lehet majd valósítani az Erasmus Plus keretében, és növelni lehet a résztvevők számát. A menekült ügy és a migráció területén nagyon sok munkát végeztünk. 530 ezer embert szállásoltunk el Görögországban. Először sátrakban laktak, majd télbiztos konténerekben, védett helyeken uh, szállásoltuk el őket. Létrehoztunk egy azonnali segélyeszközt. 2013-ban, amikor a több éves pénzügyi keretet elfogadtuk, akkor nem volt előre látható, hogy ezzel a problémával szembe kerülünk. 2,1 milliárd eurót fordítottunk humanitárius segélyre. Életveszélyben levő emberek, elszegényedett emberek számára, és 120 millió embernek sikerült segítenünk világszerte. Hat új Galileo programunk is van, amelyek azt szolgálják, hogy szatellit navigációs rendszerekkel lefedhessük teljes európai teret. Én mondhatnék más projektekről is néhány szót, de ami fontos, annak mind helyet adtunk a költségvetésben, finanszíroztuk, és nagy részben be is fejeztük a vele kapcsolatos munkát. Most a kohéziós politikát illetően <clears throat> nyilvánvalóan továbbra is problémás. A költségvetésnek az eszközeit nem tudják lehívni teljes mértékben. Újra és újra visszatérünk erre a témára. Jelenleg a bizottságban arról tárgyunk, hogy miért. Miért van az, hogy lehetne leszívni eszközöket, pénzeket, infrastruktúrára, fejlesztésekre, és csak részben élnek ezzel a lehetőséggel. Néhány nap múlva teszünk egy javaslatot 8 milliárd euróval csökkentsük ezt a keretet. Azért, mert már fut a több éves pénzügyi keret. Én a következőt tudom mondani. Hívjanak meg megint minket tavasszal. A több éves pénzügyi keretet illetően tájékoztassanak minket. Ne álljon megint elő az a helyzet, hogy amikor meg lesznek az európai választások, akkor lépnek kapcsolatba velünk. N plusz 3, N plusz 2, az egyszerűsítés kérdése. Nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a projekteknek ezek részei legyenek. Regionális fejlesztési alapok, kohéziós alap. Számításaink szerint 1,2 milliá, milliónyi álláshelyet teremtettek. 9 millió embert támogattunk továbbképzéssel, és lehetővé tettük számukra, hogy újra integrálódjanak a munkaerőpiacra. Én úgy gondolom, hogy a jogalkotási szervek célként kell, hogy kitűzzék, hogy hozzáadott értéket teremtsenek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassuk önöket és az állampolgárokat minden egyes programunk megvalósításáról. Részben határokról van szó, részben késésekről, információs lyukakról. Néha előfordul az a helyzet, hogy nem támaszkodhatunk senkire helyileg. Pedig kellene, hogy a nemzeti, regionális, helyi szervekre támaszkodhassunk. Nagyban attól függünk az ellenőrzések területén is, hogy milyen szervezettel támogatnak minket helyi szinten, ami a teljesítményt és a menedzsmentet illeti. A belső ellenőrzés nagyon fontos a bizottságon belül is. Mi, mint bizottság, politikai felelősséget vállalunk a 2016-os költségvetést illetően. A főigazgatóságokat bevonjuk, és ez a jelentés azt jelenti, hogy mi, mint bizottság, garanciát vállalunk ezért a nyilvánosság felé. Egy nagyon fontos végkövetkeztetés az, hogy a hibaráták mind a bizottság, mind a számvevőszék által megállapított arány egybeesik. Ez azt jelenti, hogy Luxemburgban és a bizottságnál ugyanúgy látjuk a dolgokat. A számvevőszék az idén először egy szűkített vizsgálatot végzett. Szerintem ez egy üdvözlendő jelenség. büszkék kell, hogy legyünk rá. De pozitívabb fénybe kell, hogy állítsuk ezt. Az auditálási eredmények azt mutatják, hogy jobban működnek a kontrollrendszerek, és konkrétebb eredményeket szolgáltatnak. De további optimalizálásra van szükségünk. A korrekciók számát csökkenteni kell, és az előírásnak megfelelően kell védenünk a költségvetést. Tavaly a korrekciók és a visszatérítések 3,4 milliót tettek ki, az azt jelenti, hogy 2,4%-a a projekteknek vagy hibás volt, vagy csalás kapcsolódott hozzá. Hát ez nem nagy szám, de azért még ez alá, 2,4-2,5% alá kívánjuk csökkenteni ezt a számot az EU-s programok, és ez nagyon fontos. És az általunk finanszírozott programok és kontrollmechanizmusok általában nem egyéves projektek, hanem kettő-öt évesek. Ezért a korrektúrát nem lehet ugyanabban az évben elvégezni, mint amikor a kifizetés történt eltelik két-három év, mire ez megvalósul. Ez az ok annak, hogy a számvevőszék által feltüntetett korrektúrák nem esnek teljes mértékben egybe a bizottság által megállapítottakkal. A több éves jelleg nagyon fontos. A bizottság biztosítani akarja azt, hogy a hibaráta a program és az auditálás lezárása utáni időszakban már 2,5% alá csökkenjen. Mindenképpen ez a célunk. Elnök asszony, Hogy ö, térjek ki a follow-up intézkedésekre, hogy hogyan reagálunk az önök kritikájára a mentesítés területén. A teljesítmény, mint mondtam, ez alapvető fontosságú. Nagyon fontos az egyensúlyok megteremtése és a prioritásoknak a több éves pénzügyi kerettel való összehangolása, vagyis 2020-ig a három intézmény érdekeinek összeegyeztetése. Átláthatóság, jogszerűség, nagyon fontos. Ahogy már mondtam, nagyon le vagyunk maradva a kifizetésekkel. Azért, mert a kohéziós politikában, a struktúráknál és a beruházási alapoknál nagy a lemaradás. Amiket önök említettek, nem 2020-as időszakig vonatkoznak, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy folyamatosan folytassuk ezt a párbeszédet önökkel és, és leépítsük ezt a lemaradást. Hogy ne ilyen nagy legyen a száma ezeknek. A több éves pénzügyi keretben, végeredményben alacsonyan akarjuk tartani a lemaradásokat. A nemzeti kezelőszervek projekteket illetően. A projektek kiválogatásában gyakran késnek a nemzeti hatóságok a tagállamokban. Igazából nem értjük, hogy miért. Nagyon sok tagállamban eh, tudjuk, hogy az infrastruktúra nem megfelelően finanszírozott, nem nő, eh, a versenyképesség le van maradva, a munkaírópiac, hát akkor csak fölvetődik a kérdés, hogy akkor miért van az, hogy a helyi, regionális, állami szervek nem szívják föl teljes mértékben az EU-s alapokat. Bizonyos hidak, sínek, kutatási központok, szociális projektek. Már 2015-re megvalósulhattak volna, és most azt látjuk, hogy csúsznak A költségvetés lehetőséget nyújtott volna korábbi megvalósításra. Az n plusz 3-as szabály hosszabb határidőket adott a tagállamoknak. És így aztán a lemaradások és a bürokratikus akadályok is csökkentek. Nagyon fontos, hogy az N plusz kettőre visszatérjünk, és így az ellenőrzési lehetőségeket is fokozzuk. A RAL A RAL esetében ez egy bevett jelenség, mindenki számol vele egy több éves költségvetésben, csak most már olyan határokat feszegetünk itt, ami nehezen megmagyarázható. A parlamentben a prioritások között szerepelt ez az öt éves tervben. Többször is megemlítették a rallok csökkentését. Az MFR-nek a több éves jellegét figyelembe véve, én nem fixálnék ennyire 7 évre. Általában 7 éves, főleg a tanácsban, de minél jobban betartjuk az időhatárokat, annál inkább tartható az ütemterv, annál biztosabb, annál inkább biztosítja az embereket arra, hogy alkalmazható. Erre a célra nem a 7 év, hanem az 5 év alkalmas igazán. A több éves pénzügyi keretet ennek megfelelően kívánjuk megfogalmazni. A parlament aggodalmának adott hangot azt illetően, hogy milyen mechanizmusok, struktúrák léteznek. Valóban, mivel én is parlamenti képviselő voltam, engem is aggasztana az, ha több milliárdos program létezne, amit nem fed le megfelelően a költségvetés. Hogy őszinte legyek. Most készítjük elő azt, hogy mi legyen benne, és mi legyen a több éves pénzügyi kereten kívül. Mi a plafon? 1% felé kívánunk célozni. Vannak olyan országok, akik azt mondják, hogy maximum 1% lehet. Én nem értek egyet, én 1% fölé akarok menni. Hiszen így vállalhatunk teljes mértékben felelősséget. Egy dolog nyilvánvaló. Amikor fejlesztési alapok állnak szembe a kohéziós alapokkal, akkor az ember előbb-utóbb eljut oda, hogy inkább az alapon kívül legyenek pénzek, mint hogy az alapon belül, de ott túl kevés. Úgyhogy ez a célunk. Úgyhogy ami a válsághelyzeteket, illetve vagy a válság utáni helyzeteket, kezességi alapokat hoztunk létre annak érdekében, hogy gyorsan tudjunk reagálni. A kérdés az, hogy hogyan haladunk tovább majd ezen az úton. Ami az ellenőrzés beszámoltathatóságot illeti, teljes mértékben egyetértek önökkel. Ezért aztán az építménye a következő időszaknak döntő fontosságú lesz. Ezt tükrözik az úgynevezett reflection paperek. A belső könyvvizsgálási eljárások tavaly. Erről is kiadtunk egy jelentést, és intézkedéseket szabtunk meg annak érdekében, hogy a bizottság átláthatóbb legyen és beszámoltathatóbb. Hogy ott álljanak rendelkezésre alapokon szükségünk van. Például a belső auditálási folyamatainkat javíthatjuk, ha a jelentésben javasoltakat időben, teljes mértékben végrehajtjuk. Még röviden a jövő tanulságait illetően. El kell mélyítenünk az együttműködést a több éves kereteket illetően, annak érdekében, hogy a megfelelő projektek időben kapjanak finanszírozást, és megkaphassák a pénzeket. Minden tagállamot arra kérek, hogy álljon készen erre, hogy prioritásként kezelje ezt a tanácsban is, és támogassa ezt. Nagyon fontos az európai választások utáni helyzetről való beszélgetés is, de nem ez az elsődleges. Ha önök az európai szakértelmükkel helyben kampányolnak, és a több éves pénzügyi keretet súlyponttá teszik, akkor biztos vagyok benne, hogy minden egyes tagállamban nagy sikereket érhetünk el. Mi egyszerűsíteni kívánjuk az előírásokat. Az omnibus rendelet például jó alap erre. Készen állunk arra, hogy javításokat eszközöljünk, változtassunk, de ha az omnibus neki rohan a falnak, vagy későn érkezik, akkor ez nagyon előnytelen helyzetet teremt. Úgy gondolom, hogy a számvevőszék jelentés és a mi jelentésünk jó alapot teremt a konstruktív együttműködésre, úgyhogy arra kérem Önöket, hogy a következő hetekben tegyék fel a kérdéseiket. Hívjanak meg embereket a bizottságból, és a jövőben is munkálkodjunk együtt annak érdekében, hogy jobban felhasználhassuk a költségvetési forrásokat. Köszönöm szépen a türelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Akkor a follow-up jelentést illetően mi úgy működünk, mint egy óra műszerkezet. Úgyhogy azt hiszem, nem, nincs arra szükség, hogy összeüljünk. A bizottság nagyon jól tudja, hogy ez az egyik első dokumentum, amivel kezdjük a mentesítés tárgyalását. Úgyhogy csak meg tudom ismételni, jövőre korábban nyújtsák be ezt a jelentést. Köszönöm. Celler kolléga. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a határidőket, az ütemezést illeti, egyetértek azzal, azokkal az aggályokkal, amelyeket ön is megfogalmazott, és ezeket most nem fogom elismételni. Rengeteg dokumentummal, anyaggal kell foglalkoznunk, és néhány napra szükségünk lesz, hogy ezeket alaposan elolvassuk. Rendkívül hálás vagyok Ötinger biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, nagyon sok olyan ötletet, javaslatot tartalmazott előadása, amelyeket érdemes megfontolni. Sajnálatos módon hátat kell önnek fordítanom, mert a mikrofonba kell beszélnem. Ön azt mondta, hogy az európai beruházások többletértéket jelentenek, és az EU tagállamoknak fel kell ismerniük, hogyha európai módon fektetnek be, az is többletértéket jelent az egész Európai Unió számára. Említette a kohéziós politikát és a késedelmeket. A legutóbbi parlamenti ciklusban szerzett tapasztalatok alapján annyit mondhatok, hogy 2009 óta a költségvetési és kohéziós politikát illetően teljes együttöntés volt és van, ez valósul meg részünkről, semmi hiba nem csúszott abba, hogy ellehestett. Tehát ennek köszönhetően lehetett elfogadni 2012 közepére a dokumentumot. Ami pedig a többéves pénzügyi tervet illeti, amikor az Európai Parlament határidő előtt befejezi a munkáját, egy olyan folyamat, ami úgy tűnik, hogy végtelenségig tart a trilógusokkal, ugye ez 2011 hát utánig is elhúzódott a tanácssal, és akkor meg azt láttuk, hogy az eljárási lépések hozzáadódtak ehhez, amikor partnerségi megállapodásokat kellett kötni a tagállamokkal. Tehát mindez bekerült a képbe, és természetesen az operatív programok kidolgozása és elfogadása még további két-három éves késedelmet jelentett, míg végül a projektek és programok megvalósulhattak. Ezért én nagyon örülnék, hogyha több éves pénzügyi keret öt éves lenne. Ezt támogatom, különösen ami a strukturális alapok finanszírozási időszakát illeti. Megvan erre a jogalkotási eljárás, ez is néha késedelmet okozhat, és tudjuk, hogy a jelenlegi pénzügyi terv 7 éves időszakot tartalmaz, de időnként azt is látjuk, hogy egyes tagállamnál, tagállamoknál még a 7 év sem elegendő. A fejlesztési alapnál Természetesen a 2020-as időszakon túl azzal is szembesülünk, hogy az Európai Fejlesztési Alap egy olyan megállapodás részét képezi, amely 2020-ban lejár. Tehát ez egyfajta sajátos alapot jelent az együttműködési, a fejlesztési együttműködésre vonatkozóan konkrét országokkal, a kérdés az tehát, hogy a kotonói megállapodást kiterjesztjük-e, meghosszabbítjuk-e, lesz erre valamilyen pénzügyi támogatás. A fejlesztési együttműködést magasabb szintre emeljük-e? Más lesz a megközelítés. Természetesen itt pontosításra van szükség, ugyanis ez nagyon fontos eleme a több éves pénzügyi elemnek a tagállamok szempontjából is. Ezért azt gondolom, hogy a jövőbeli jogalap szempontjából hogyha az alapok megvalósításáról esik szó, illetve a szakpolitikáról általánosságban, mert nincs túl sok idő, ahogyan ön is említette, ami az általános hibarányt illeti, teljesen tisztában vagyunk azzal a tényel, hogy mind a bizottság, mind az európai számbevőszék megjegyezte, hogy folyamatosan csökkennek a hibarányok. Természetesen egyre többet figyelünk oda a teljesítménnyel kapcsolatos problémákra, és van ott is egy konkrét észrevétel, ami arra vonatkozik, hogy az idei évre a bizottság egyértelmű, megalapozott előfinanszírozásról beszélt, ami azonban korábban nem volt így, és láttuk a saját tapasztalatainkból is, hogy ott volt ez az úgynevezett előfinanszírozás, nem volt ebben hiba, de hogyha megnézzük a teljes összeget, amit az előfinanszírozásra irányoztak elő, és ha ezt összehasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy az általános hiba arány emelkedik. Tehát ezt is meg kellene vizsgálnunk ugyanis, ahogyan mondtam, a bizottság tiszta, egyértelmű előfinanszírozásról beszél, de ez pontosan mit jelent? Térjünk át az éves irányítási és teljesítési jelentésre, hogyha megnézzük a különböző főigazgatóságok tevékenységi jelentését, 29-ről 25 millióra csökkent az összeg, bizonyos rendszerek megvalósítása például a mezőgazdasági ágazatban, eh, itt hibák fordultak elő, és a tagállamok nem annyira szívesen érvényesítik a halászati alapot, a kohéziós alapot, illetően Ötinger biztos úr, tudjuk, hogy nagyon komoly kihívások vannak a jelenlegi pénzügyi időszakban. 3,7% volt ez az ERPA esetében, a kohéziós alapoknál 2,3, a foglalkoztatási kezdeményezéseknél pedig 1,8 ez a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából különösen fontos, főként, hogyha fiatalokra gondolunk, és ez az Európai Unióban még nem kielégítő. 10% az előző időszakból, ott van ez az új gyakorlat, az éves beszámolók benyújtása, vélhetően ezt a jövőben majd meg tudjuk valamikor beszélni. És természetesen ott van az a probléma, amit ön vetett fel, hogy mi a helyzet az N plusz szabályokkal, hogy kell-e a továbbiakban is ezekhez ragaszkodni annak érdekében, hogy a végrehajtásra nyomást gyakoroljunk. A költségvetési főigazgatóság esetében ugye az erőforrások közvetlen pénzügyi hatás, az Olaf is megjegyez, megállapított egy vámcsalást az Egyesült Királyság esetében, itt 20 milliárdról beszélünk, 20 milliárd euróról. Ez igen nagy összeg. Mi a helyzet ezzel a bevétellel? Tagállami hozzájárulások a költségvetésbe milyen hatással fog ez járni a tagállamok szempontjából? Mert természetesen, hogyha áfa csalásról van szó, akkor az nagyon is érinti a költségvetésünket. Aztán a a taxud felelőssége jobb ellenőrzés a tagállami hatóságok felett, illetve a bizottság részéről egy megbízhatósági nyilatkozat azt mondja, hogy a különböző egyedi főigazgatóságokról érkezik. Ezt szeretném kérdezni, hogy miért az ilyen általános megbízhatósági nyilatkozat miért jelentene ilyen problémát, hiszen a bizottság egy kollégium, tehát felelős a költségvetés megvalósításáért. Társjogalkotóként miért vonakodnak a biztosíték, illetve a megbízhatósági nyilatkozat kiadása tekintetében? Szeretnénk hogyha jelentést hamarabb adnák ki, az európai költségvetés védelméről szóló jelentésről beszélek. A bizottság minden évben jelentést ad ki a költségvetés védelméről, pozitív és negatív példákat is említ, tagállamokat neveznek meg ebben. 2013-ban például pénzügyi korrekciók voltak, de az összeg alacsonyabb volt, tavaly megint. Ott voltak ezek a szokásos gyanúsítottak Szlovákia, Románia, Magyarország, Csehköztársaság. Van-e annak magyarázata, hogy ezek a problémák még mindig fennállnak ezekben a tagállamokban, és nem megoldhatók. Én magam tudom, hogy van ennek magyarázata, de Természetesen a bizottságot is meg akarjuk hallgatni erről, és nagyon jó lenne, hogy 2020-ig milyen pénzügyi korrekcióra lehet számítani az új gyakorlatok tekintetében 10%-os ideiglenes vagy időközi kifizetések visszatartása, a belső ellenőrzési éves jelentés, aztán a nyomonkövetés, a 2015-ös mentesítés nyomonkövetése. követése Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért a tényért, hogy egyértelműen figyelembe vették az elmúlt évekből, a tavalyi évből származó igényünket a programozási időszakra vonatkozóan, illetve ezen célkitűzésekre vonatkozóan árnyék költségvetéseket mm, említettük, aztán magatartási kódex a biztosokkal, illetve a hosszú távú cashflow és a megbízhatósági nyilatkozat a kollégium részéről, mind kollégia, a bizottság részéről, mind kollégium részéről. Azt hiszem, hogy valóban szükség van az MFF olyan reformjára, ami fontosabbá vált, mint valaha, tehát szerintem jó lenne a pénzügyi terv tekintetében ezeket a jó ötleteket megvitatni, és ez különösen fontos főként Georgieva biztos nyilatkozatának összefüggésében, és Mimica biztossal is fogunk erről beszélgetni, hogy legyen elképzelésünk arról, hogy milyen messzire jutott az Európai Bizottság az egymással ütköző érdekek tekintetében. Elnök, köszönöm szépen, ezekre a kérdésekre nyilván fogunk majd választ kapni. Ez e, dolog, amire utalt Szeller úr, és én is e, ezt kibontanám. Szeller úr azt mondta, hogy a bizottság az idei évben az előfinanszírozásra hivatkozott, és ez szerepel a hibaráták kiszámításába. Az előfinanszírozásban nyilván nincsenek hibaráták, ugyanakkor tavaly nem ez volt a helyzet. Tehát, hogyha megpróbáljuk megnézni, hogy jobb lette a hibaráták helyzete vagy sem, akkor figyelembe kell venni ezt az új számítási módszert természetesen. A következtetésünk tehát egy kicsit eltérő lenne, különösen, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy eh, hogyan eh, kezelte ezt az eh, számbibőszék. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, hogy megkaptam a szót. Kedves Ezlög asszony, jelentéstevő, bizottság képviselő. Hadd kezdjem azzal, hogy utalok a számbevőszéknek a stratégiára, amelyet a 2018-20-as időszakra alakítottunk ki. Először is szeretnénk a megbízhatósági nyilatkozatot továbbfejleszteni, és más auditoroknak a munkáját felhasználni. Ez volt az első pillér. A második, hogy tovább fejlesztjük a jelentéseket, a teljesítményi jelentéseket, és megpróbálunk az érdekelt felekkel is jobban kommunikálni. Nyilvánvalóan elsősorban az Európai Parlamenttel és a tanítsál. Ezen kívül a belső szervezetünket is megpróbáljuk úgy alakítani, hogy jobb eredményeket érjünk el. A számbeveszék számára nyilván a teljesítményértékelés a legfontosabb. Ezt a szeptember végi szemináriumon is megvistattuk a számvevőszék tagjaival, és vitaanyagot is alakítottunk ki ezzel kapcsolatban. A számvevőszék számára a legnagyobb kihívás az, hogy értékeljük az MPR-et méghozzá időben, ugyanis jelenleg ez nem sikerült a 2016-os évet az éves AMPR-et, az éves irányítási és teljesítmény jelentést megvitatnunk. Tehát ezt majd szeretnénk egy januári erre a célra szentelt ülésen megvitatni. Most tehát szeretném az összefoglaló jelentésnek a fontosságát hangsúlyozni, amelyel kapcsolatban az bizottsággal közös célunk van, tehát, hogy a teljesítményre alapozott költségvetési döntéseket hozzunk. Tehát ez nem lesz automatikus, hogy az összegeket növeljük vagy csökkentjük, hanem mindezek az információk megbízható adatokra alapulnak. És ez már így van a hármas fejezet esetében is, ahol már tettünk javaslatokat, hogyan lehet a jelentést, a teljesítmény jelentést tovább javítani vannak előzetes megjegyzéseink az ANPR-rel kapcsolatban, a 2016-os évet illetően, és jelenleg két területre szeretnék utalni, ahol a jelentésnek a hatáját lehetne növelni. Az egyik rendszer szerűen belevenni információt a különböző területek, tehát a költségvetési területek kihívásait illetően, és épp ezért jobb egyensúlyt elérni a jelentésben, tehát ne csak pozitív dolgokról szóljon. Egy másik kérdés, vannak külső tényezők, amelyek nyilvánvalóan befolyásolják az EU szakpolitikáknak a teljesítményét, és ezeket is lehetne jobban megmagyarázni. Készen állunk az Európai Bizottsággal való együttműködésre azért, hogy a teljesítmény kultúrát tovább alakítsuk Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök asszony, Öttinger biztos úr, a szakbizottság tagjai. Röviden szeretném áttekinteni a kettes fejezetet, amelyet idén állítottunk össze, mert különösen azért, mert hallottam olyan több témáról, amelyekkel a kettes fejezetben foglalkozunk ma. Megpróbáltunk olyan adatokat is belevenni, olyan témákat, amelyekkel tulajdonképpen a számvevészék nem foglalkozott a jelentésében, legalábbis ilyen módon. A a költségvetési módosítások szempontjából. Nagyon fontos, a jelenlegi időpont, ugyanis a következő több éves pénzügyi keretről van szó, most alakultjuk ki, és minden kérdést nyíltan fel kell tárni és megvitatni eh, magunk között, a parlamenttel, az Európai Bizottsággal, a tanácssal, és a számvevőszék eh, eh, meglátásaival is. Tehát tulajdonképpen mi is van a kettes fejezetben? és a többi fejezettel együtt majd részletesebben is megmagyarázzuk a dolgokat a jövő év elején. Először is meg kell magyarázni a késedelmeket, a kifizetéseket illetően, legalábbis a jelenlegi pénzügyi időszakban. Ezen kívül a pénzügyi eszközöknek a nagy használatát is e, elemeztük a pénzügyi keret során, és megpróbáltuk elemezni, hogy ennek milyen hatása volt. Vagy legalábbis az időszak végéig mennyi lesz, hogyha nem, előre nem látható körülmények kifelmerülnek. A fennálló kötelezettségvállalakat illetően részletesen megvizsgáltuk a helyzetet, ugyanis ezek most a legmagasabbak és az, az egész időszak végéig megnézzük ezeket. Mélyrehatóan megvizsgáltuk a pénzügyi kitettséget, amely egyre növekszik, nem csak a kötelezettségvállalásokat, hanem a hosszú távú passzívákat illetően, például a nyugdíjak és új garanciák esetében. Szeretném felhívni a figyelmet a pénzügyi eszközöknek a egyre nagyobb használatát, illetve nem akarom most megítélni, hogy ez jó vagy nem, de a lényeg az, hogy megfelelően tegyük ezt. Megvizsgáltuk a felvételi kockázatokat is, felhasználási kockázatokat, és ezeknek a lehetséges hatásait. Ugyanis az EU költségvetéstől ciklikus bevételek van, önök ciklikusan kapják ezeket az összegeket megnéztük azokat az alapokat, amely például a migrációval foglalkozik, az EU költségvetésnek az összetettsége miatt utaltunk a parlamenttel tartott eszmecserénkre, és az összetettséget az átláthatóság és elszámoltathatóság szempontjából vizsgáltuk meg. Tehát, hogy a számvevőszék mennyire, meddig mehet el az ellenőrzésben, az auditálásában, auditálásban az EU költségvetés felépítését illetően. Tehát ezek a lényeges pontok ebben a fejezetben. Ezen kívül rámutattunk néhány kockázatra és kihívásra is. És négy ajánlást fogalmaztunk meg, amelyeket később majd megbeszélhetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor Ayala asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Öttinger úrnak ezért az előadásért, és Celler úrnak pedig gratulálok a kimerítő elemzéséért egy olyan dokumentummal kapcsolatban, amelyet későn kaptunk meg, mégis vannak benne azért olyan elemek, amelyekkel kapcsolatban kérdéseket tettünk fel, illetve pontosításokat kérhetünk. Öttinger úrtól azt szeretném kérdezni, hogy most, és ez része volt annak az észrevételnek, amit Léne úr jelentésével kapcsolatban is felvetettünk, egy kicsit meglepő volt az, hogy egy részről a jelentés pontosan arra reagált, amit már nemrégiben felvetettünk, vagy egy ideje már felvetettünk, hogy az eredmények részre eh, összpontosítsunk, és ez, ott van ez a szilárd elkötelezettség, hogy eh, az európai költségvetésben olyan beruházások, költségek legyenek, amelyeket könnyű megmagyarázni az állampolgároknak, és itt volt némi zavarodottság azzal kapcsolatban, hogy eltérő következtetések voltak azok között, amit a bizottság azonosított saját belső rendszerében, illetve amit a számvevőszék jelzett. Most egy átmeneti időszakban vagyunk, amikor a két intézmény némiképp eltérő módszertannal dolgozik, eltérő időszakokban. És Öttinger urat kérdezném arról, hogy az Európai Bizottság egyértelműen felveti ez, de hogyan szeretné harmonizálni jó értelemben a módszertant, az időszakokat, az együttműködési formulákat a számvevőszékkel, annak érdekében, hogy a jövő évben ez lenne ugye a legjobb, elkerüljünk olyan időszakot, egy olyan időszakot, amikor eltérő következtetésekre jutunk mindannyian. És azt gondolom, hogy ezt kellene megbeszélnünk bizonyos kommunikációs aspektusok tekintetében is. A tavalyi éves az idei év között egy jelentős csalást fedeztek fel az Egyesült Királyságban a saját forrásokkal kapcsolatban, és ezt már régóta mondtuk többször is. Persze itt ebben a szakbizottságban mindig óvatosnak kell lennünk, ugyanis hogyha arról beszélünk, hogy valahol esetleg költségvetési csalás fordult elő a saját forrásokkal kapcsolatban, akkor a költségvetési szakbizottság azt rögtön magának akarja de itt több mint egy ról beszélünk, és nagyon fontos, hogy a forrásokat megfelelően védjük. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy eh, hogyan lehet nem csupán magával a csalással szembenézni, hiszen ezzel foglalkozni kell, hanem az is a kérdés, hogy hogyan lehet olyan képleteket bevezetni, amelyekkel ezt meg lehet akadályozni, nem csak az Egyesült Királyságban, hiszen a kikötőink most már olyan mega kikötők, ezt mondták egyébként maguk a hamburgi felelősök is, de hát bármilyen kikötőről beszélhetünk, Valenciában vagy akárhol máshol, tehát hogy hogyan lehetne a vámhatóságoknak, hogyan lehetne elegendő kapacitást biztosítani arra, hogy az ilyen csalásokat feltárja. Aztán a láthatóság. Veszekedtünk, és a bizottság mondta elsőként, hogy lehessen jól látni azokat a projekteket, azokat a beruházásokat, amelyeket a költségvetésből, az európai költségvetésből végzünk. A külső fellépéssel kapcsolatban ezt egyértelmű volt megvalósítani, de a belső tevékenységünkben is ehhez azért apránként hozzá kell szokni, tehát időnként plakátokat tesznek ki, és arról látszik, hogy az uniós költségvetésből zajló projekt volt. Az eredményeket illetően, tehát ezen eredmények láthatóságát hogyan tudjuk biztosítani, ugyanis lehet, hogy itt a bizottságban mi nagyon elégedettet vagyunk a napi sikerekkel kapcsolatban, amelyekről ön is be számolt, de lehet, hogy ezt azért valamilyen más módon kellene megfogalmazni, ugyanis az eredményeket valahogy máshogy kellene bemutatni. Ön többször is említette, és ez minket is aggaszt nagyon, ugyanis hamarosan elkezdjük előkészíteni az MFF-et. Ez a késedelmekre vonatkozik. Persze rendben van, hogy kritizáljuk ezeket a késedelmeket, de hát 2013 óta, és most ugye 2017 van, legalább megfelelő indoklást, megfelelő magyarázatot kapjunk arra, hogy minek köszönhetők ezek a késedelmek, az Európai Unió költségvetésének végrehajtásában, ugyanis egy adott pillanatban azt mondtuk, hogy válság van, aztán azt mondtuk, hogy nincs kapacitás, nincs kellő kapacitás, aztán a következő a rossz hiszeműség azon államok részéről, azon kormányok részéről, amelyeket úgy tűnik, hogy európai projektre eh, irányoztak elő, egyfajta mentőövként használják és szeretném, hogyha megmondaná Ötinger úr, hogy ön hogyan tudja azonosítani ezen, ok, ezen késedelmek okait. Jelen pillanatban ugyanis, ha vagy látjuk világosan, hogy hol vannak az igazán mély vagy kevésbé mély okok, kik a felelősei ezeknek a késedelmeknek, ha ez nem sikerül, akkor a következő MFF-re nagyon nem leszünk felkészülve. Collega Staes, bitte. Dank u, voorzitter. Um, ik heb eigenlijk uh, vier, vier vraagjes of, of vier onderwerpen. Köszönöm szépen. Négy kérdésem lenne. Először is a lemaradásokat illetően. Kétszáz 35 ezer millió eurónyi csalási összeg Európában. Hát, hogyha én egy projektet vezetek, és költségekbe verem magam, és eladósodok, akkor ez az én saját felelősségem. De hogyha az EU műveli ugyanezt, akkor csak úgy nevezzük, hogy lekötötték az eszközöket? Erre szeretnék rákérdezni fölmerül az a kérdés is, hogy nem kellene végre a piros lámpának kigyulladnia, nem kellene véscsengőt ö, megszólaltatni? Mindenképpen ez lenne az első kérdésem a biztoshoz. A második kérdésem egy olyan valamire vonatkozik, amit a 2016-os jelentés 82-es oldalán olvastam. Itt arról van szó, hogy 2016-ban jelenleg ...35 millió eurónyi összegben vannak lekötve eszközök, tehát ez több mint 20%-os lekötős ez egész nagy összeg, de a 82. oldalon az olvasható, hogy a pénzügyi kihatása ennek sokkal nagyobb, mert úgy tűnik, hogy igazából 1,6 milliárd eurónyi jövőbeni beruházási összeget érint ez ha kicsit számolgatok, akkor nekem ez úgy jön ki, hogy 4,5%-os lenne a hibaráta. De a szövegben az szerepel, hogy ennek az az oka, hogy milyen közvetlen segélyeket osztottak ki a mezőgazdaságban a gazdáknak. Hogy milyen jogok jogokkal, jogcímekkel tartottak erre igényt a gazdák. Tehát a kérdésem a következő a főigazgatósághoz. Akkor valójában 1,7%-os a ö, hibaráta, ahogy azt a számvevőszek feltüntette, vagy 4,5%-os, ahogy én ezt kiszámoltam. Mm, vagy rosszul gondolom, nem tudom, nem muszáj most magyarázatot szolgáltatniuk, ez inkább egy politikai megjegyzés, a jövőben írhatnak is válaszban, levélben. Aztán a menekült válság. Azok az opciók, amik jelenleg rendelkezésünkre állnak, az nem más, mint a felügyelet. De ez csak bizonyos tagállamok esetében működik Afrikával kapcsolatban egy nagyon komoly tröszt alapot hoztunk létre, amiben nagyon sok pénzt fektetünk. Nagyon sok pénzt szánunk a fejlesztésekre globálisan. De ezeket a pénzeket nem lehetne határfelügyeletre fordítani inkább? A azokban az országokban nem lehetne szak személyzetet kiképezni, honnan a legnagyobb menekült áradat áramlik be Európába, például Líbiában. Aztán számomra felvetődik a kérdés, hogy vajon valójában honnan érkeznek ezek a menekültek. Részben valóban háború elől menekültek és politikai menekültek, de azért részben olyan emberek, akik egyszerűen azért menekülnek el országukból, mert jobb munka lehetőségeket és gazdasági lehetőséget keresnek. Biztos úr, Igazából én azt gondolom, hogy önnek figyelnie kellene arra, hogy nem konzekvens a politika ezen a téren ezt a területet nem csak a migrációs politika érinti, hanem a mezőgazdasági és halászati politika is. A mezőgazdaságban például leépítették a tejkvótákat, egyre több tejet termelnek, ez azt jelenti, hogy egyre több tejet raktároznak, dolgoznak fel tejporra, ezeket, ezt tárolják, de aztán valahogy meg kell szabadulni a tejportól. Ezt pedig a kereskedelmi politika keretében teszik, például a nyugat-afrikai országokkal, és nagy részben ezt a felesleges mennyiséget Nyugat-Afrikába exportáljuk. Tudja például, hogy Nigériában egy liter ö, tej ö, nagyon drága, és akkor oda dömpingeljük a saját tejporunkat, és kb. egy harmadáért áruljuk a friss tej árának. A politikai koherencia ebben az esetben hová tűnik? Hogyha mindig arról beszélünk, hogy ellenértéket kell szolgáltatnunk, akkor koherensnek kell lennünk. Aztán van egy alapvető kérdésem. A politikóban azt olvastam, hogy a bizottság ma délelőtt Giovanni Kesslerről, az Olaf főigazgatójáról döntött. Nem tudom, Kressle Aszlán asszonynak volt egy kérdése hivatalosan ezzel kapcsolatban. Én, ha jól tudom, akkor most Olaszországban egy monopól és adóhelyzet projekttel foglalkozó cég nevére, élére nevezik ki. Ez egy fontos poszt. Tehát nem teszik ki a szűrét a bizottságból, hanem kiküldetésbe küldik, ha úgy tetszik. konzulensként továbbra is közre fog működni a főigazgatóság munkájában, csak éppen Olaszországban fog dolgozni. Van ennek valami oka? Olaszország talán jó megoldás ez a kiküldetés abból a szempontból, hogy pénzspórolunk? Nem tudom, milyen megoldás ez? hiszen Kessler úr lehet, hogy a vámügyek területén csak olasz érdekeket fog képviselni, de azért mégis kapcsolatban marad a bizottsággal. Itt hol van a választóvonal, ami arról gondoskodik, hogy belső konfliktus ne álljon elő egy magas szintű funkció között, és egy bizottságban betöltött funkció között. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, jó asszony. Uh, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Kedves biztos úr, azt hiszem, hogy e- elég anyagot kapott ahhoz, hogy válaszokat adjon. Sok kérdést említettek, de azért igazi kérdések nem voltak. Először is köszönöm szépen, hogy a 2015-ös mentesítést nyomon követték, és hogy hangsúlyozta azt, hogy a mentesítés az egy folyamatos, hosszú folyamat, amely a múltból tanul, hogy a jövőbeli EU kiadásokat, kiadásokon javítson. Ez azt hiszem mindegyik évben így van. Elsősorban az emberi hiba az, amely továbbra is megmaradt, nem pedig a strukturális problémák és az emberi hibának a kiavítása az iránymutatást és tanulást jelenti, a, a korábbi hibákból való tanulás ennek egy része. Tehát ezért szeretném önt azt kérni, hogy tényleg tanuljanak a múltbeli hibákból. Köszönöm önnek, hogy tovább is ezen az úton haladnak. Nagyon nagy örömmel látom, hogy az egyszerűsítési folyamat folytatódik, nem csak a e, költségvetési rendelettel kapcsolatban, hanem a Horizont 2020-szal kapcsolatban is. És még egyszer szeretném hangsúlyozni a teljesítmény és eredmény kérdését azért, hogy az állampolgárok és az érdekelt felek számára fontosabb legyen, könnyebb legyen, hogy megértsék az EU költségvetésnek a hatását és célkitűzését. Nagyon fontos az állampolgárokat és a kérdekelt feleket tájékoztatni, és az EU költségvetésének és a szakpolitikát kilakításának a feltétele az, hogy bíznak-e benne az állampolgárok. Ezért szeretném megkérdezni az Európai európai számvevőszéket is arra, hogy segítsen ebben, amennyire csak lehetséges. Végül, de nem utolsó sorban, azt hiszem, hogy a programozási ciklusokban szükség van a stabilitásra és a beruházásoknak a e, stabilitására, nem csak a következő több éves pénzügyi e, tervre, hanem az európai hozzáadott értékre is van szükség az egyik oldalon, és a regionális és önkormányzati megközelítés is láthatóvá kell, hogy váljon, e, hogy legyen igazi hatása. Azt hiszem, hogy épp ezért még mindig van sok tennivaló. Egy kérdésem lenne. Nyilvánvaló, hogy jobb megelőzni a problémákat, nem csak később korrigálni őket az előzetes feltételek az egy jelenlegi finanszírozási időszakban jobban lettek felhasználva. Hogyan elemzik ezeket az előzetes ex ante feltételeket, és ezeknek az alkalmazását ki kell terjeszteni a következő több éves pénzügyi tervre. És mik a problémák a 2016-os évet, illetően ezekkel az ex ante feltételekkel. Köszönöm szépen és remélem, hogy együtt tovább tudunk lépni. Köszönöm szépen, én is hozzá szeretnék szólni. Stász úr, ahol abba hagyta, ott folytatom. Az Olaf főigazgatója felelős most jelenleg az olasz vámügy politika felügyeléséért. Most akkor várható egy válság ezzel kapcsolatban? most, hogy az új pozícióját betölti. Az első kérdésem az, biztos benne, hogy minden munkát elvégez az Olaf, amit Olaszországban el kellene végeznie? Hiszen megjelentek olyan sajtócikkek, ahol arról volt szó, hogy az olasz problémák külön kezelést élveznek hogy vannak helyek, ahol egyáltalán nem létezik ellenőrzés Olaszországban. Szerintem nagyon nehéz megérteni számunkra, hogy miért ugyanaz a személy tölti be ezt a két posztot. És most egy főigazgató, aki az Európai Uniós értekeket kellene, hogy képviselje, most Olaszországba kerül. Én nem látok ehhez hasonló példát, vagy nem láttam eddig, úgyhogy ebben az esetben azért csak kérdőjelek merülnek fel bennem. Arra is választ szeretnék kapni, hogy miért nevezték ki egy végtelenített szerződéssel a főigazgatót. Hiszen azt láttuk, hogy 2014. január 1-én az Olafői főigazgatósága egy ilyen szerződést írt alá a főigazgatóval. Miért? És miért nem tájékoztattak erről senkit? Ha ezt a tényt figyelembe veszem, akkor még több kérdőjel merül fel bennem. Nem tudom, figyelemmel követi ezt a szállat, tehát még egyszer, az OLAF főigazgatójának a legfőbb ismertető jele a függetlensége kellene, hogy legyen. E, hogy lehet e, először is egy egész életre szóló szerződést aláírni vele? Ha tudtuk volna, hogy ez történik, akkor Semet a úrral is nyilvánvalóan kitörtünk volna erre a kérdésre. Második kérdésem. a nyugdíjalapokat illetően több mint 3 milliárd euróval nőtt ez a keret. Tudom, adtak rá magyarázatot, és, és tudom, hogy a növekedés a nemzeti költségvetésekben sokkal jobban nőtt ezzel kapcsolatban, de engem az érdekelne. Ez a növekedés, ez tervezett volt, vagy csak hagyják, hogy növekedjen ez a keret, amíg nő? Aztán a belső auditálást illetően köszönjük szépen a jelentésüket. Az idén valóban kedvemre való volt a jelentés, és nagy örömmel olvastam azt, hogy az információs technológiai rendszereket is auditálták. Mi Mit gondol az Európai Bizottság munkáját illetően többet kellene, hogy investáljunk az IT rendszerekbe? Aztán a budget főigazgatóságot illetően. Ami problémáról beszámoltak, nem egészen értettem. Tovább kérdésem, hogy mi a helyzet azoknak a díjazásával, akik külső munkavállalók, és valamilyen munkával megbízzák őket a bizottságban. Engem egészen elképeszt ez a helyzet, hiszen hozzáférést kapnak anyagokhoz. Én azt hittem volna, hogy nagyobb az érzékenység ez ennek a témának. Miért mert csak most értünk ki, most értek ki erre a nagyon fontos problémára. Hát akkor lezárom ezzel a hozzászólók listáját, és akkor biztos úr, tessék, válaszolhat. Hölgyeim és uraim! Nos, följegyeztem a kérdéseiket. És néhány esetében egyeztetnem kell majd a kollégákkal, akik konkrét portfóliós kérdéseket majd meg tudnak válaszolni. És akkor majd kapnak pontos válaszokat ezzel kapcsolatban. De a százalékokat illetően a hiba százalék. Mi hogyan egyeztetjük össze az általunk megállapított hibaszázalékot az önök által kiszámoltan. Csak azt tudom mondani, hogy a következő hetekben lehetőségük nyílik arra, hogy konkrétan összehasonlíthassák ezeket a számokat. Aztán a munkatársaink kérdése. Van egy staff regulation, ami a személyzetre vonatkozó szabályzat de nem tartom jónak, ezt megmondom őszintén. 6 ezer részidős munkavállalónk van, vannak temporary agentjeink is, és vannak olyanok is, akik csak uh, szerződéssel munkavállalók. Én azt szerettem volna, hogyha az ötös címben térünk királyuk a költségvetésben. Aztán vannak olyan munkavállalóink is, például az információs technológia keretében, akik külsős emberek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években túlságosan gyakran éltünk ezzel a lehetőséggel. Ezt egyetlen minisztérium se végezné így a munkáját a tagállamokban. 5%-os spórolást szabtunk meg 2013-ban az állandó munkaidő személyzetre. Ahogy befogyasztottuk a személyzeti számot, alig tudtuk elvégezni a munkát. Tehát mi a helyzet például azokkal a kérdésekkel, ahol szakértőkre van szükség? A Digit főigazgatóságban megtapasztaltam azt például, hogy Luxemburgban nagyon sok IT-s informatikus szakember, specialisták dolgoztak nálunk, fél évig, egy évig, aztán elmentek tőlünk. De utána üresen maradtak ezek az álláshelyek. Miért nem töltöttük be? De akkor úgy kellett őket megfizetnünk, az adhok munkavállalás, hogy versenyképesek maradjunk a szabad piacsal, olyan fizetést kellett adnunk nekik. Számunkra nagyon fontos, hogy továbbra is vonzó munkaadók legyünk. Ha továbbra is csökkentéseket eszközünk az ötös színben, ez elfogadhatatlan ha csak nem az lesz, hogy a Brexit kapcsán ö, csökken a munkaterhelés. A Code of Conduct az etikai kódexet illetően. Strasbourgban az elnököm ö, ismertette a tényállást, hogy nem sokára életbe lép. Ami az érdek összeütközést illeti az összeegyeztethetetlenséget a biztosok esetében. Született egy olyan szabályzat, amihez hasonlót egyetlen tagállamban sem látunk. Úgyhogy ez csak bizonyítja azt, hogy a bizottságban milyen komolyan vesszük ezt. Három évig egy biztos nem vállalhat munkát, bizalmi munkát a szabad piacon. Pontosan a demokrácia érdekeinek védelmében az etikai kódexet nagyon szigorúvá tettük. De én nem igazán javaslom önöknek, hogy hasonló etikai kódexet fogadjanak el a parlamentek esetében. A számvevőszéket arra kértük, hogy a több éves pénzügyi keretet illetően az elképzeléseiket ismertessék. Ne csak mindig retrospektíve ellenőrizzenek. Az egyszerűsítés, átláthatóság, hatékonyság optimalizálás, hozzáadott értékteremtés nagyon fontos. Elnök asszony említette a nyugdíjakat. Ez aggaszt minket. Miért? Az elmúlt tíz évben 13 új tagállama van az Uniónak. Nőtt az alkalmazottak száma. És most menj az első kör nyugdíjba ezek közül. És sajnos nincsen keretünk, tartalékunk, amihez visszanyúlhatnánk ez ügyben. dem Etat Rückstellungen bildet und einen Pensionsfonds auf. Létre kellene hoznunk egy megfelelő nyugdíjalapot. De a tanács ezügyben mindig tehát nem hajlandók együtt megkedni ez, így, ez ügyben. Fölmerül a kérdés, hogy mi legyen a nyugdíjakkal. Nyilvánvalóan, hogy a parlamentet érinti ez a kérdés. A következő több éves pénzügyi keretben nem kellene létrehozni egy külön tartalékot a nyugdíjakra, azért, hogy a lemaradásokat behozzuk? Az én elképzelésem az, hogy ez lenne a jó megoldás. A lemaradások a kifizetések esetében önök és a KONT szakbizottság is nagyon ö, aggódik. A következőt tudom mondani. 2013. decemberében elfogadtuk az ide vonatkozó szabályokat. De 2014 egy úgynevezett elveszett év. Most térünk magunkhoz, és tagállamok, régiók, intézmények még mindig sok olyan helyet tudok említeni, ahol nem alkalmazzák azt a szoftvert például, ami szükséges lenne ahhoz, hogy az EU-s programokat megfelelően futtassák. Ez számomra érthetetlen, mi mindnyájan európai állampolgárok vagyunk, és uniós állampolgárok. Hogyha valaki nem tudja helyi hatóságnál boldogulni, akkor menjen tovább, kopogtasson valakinek az ajtaján, és ragaszkodjon hozzá, hogy kapjon válaszokat hiszen ez az Európai Unió azon alapul, hogy konstruktív, hatékony munkát végeznek a tagállamai. Csak akkor működhet az Unió, ha Tallinn, Berlin és Stuttgart együtt működnek. Általában jó kezekben van a munkavégzés, de nem mindig. Nem sokára 2017-ről beszélünk, a költségvetés lezárásáról, és a 2018-as költségvetés előkészítéséről. Igazából ö, rosszak az előjelek. Nem áll nagyon jól az Európai Unió. Nem tudunk lemondani pénzekről, és nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy később szedjük a pénzeket, amire szükségünk van ne eh, ismételjük meg azt az időszakot, ami 2013 és 2016 között folyt. De hogy sikerül-e ezt megvalósítani, attól függ, hogy önök hogyan működnek együtt. Most a kap reformját folytatjuk. Felmerült a kérdés a tejexportról, az agrártermékeknek a támogatásáról, export célra nagyon fontos szerepet fog játszani. A bizottság decemberben terjeszt be egy kommunikét ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz 2020 után ezekkel a témákkal. És hogyan korlátozhatjuk az agrártermékeket. Ezzel foglalkozni fogunk. most pedig akkor térjünk át az utolsó kérdésre, mégpedig Kessler főigazgató úr helyzetére. Egy kicsit Hűzmáriának érzem itt magam, de felelősnek is érzem magam, ugyanis ezt az álláshelyet 2016-ban nyitották meg, és a pályázatok idején én még nem biztos voltam, hanem Németországban dolgoztam, de a parlament feladata volt ez akkoriban. Én magam későn érkeztem. A parlament és a tanács tette közzé azt a szöveget, amely az Olaf főigazgatójának pozíciójára vonatkozott, és erről a szövegről egyhangulag döntöttek. A pályázati kiírásban azt mondták, hogy ez egy 7 évre szóló álláshely. Nem volt tehát hosszabbítása lehetőség, de ahhoz, hogy vonzóvá tegyék ezt a pozíciót a szöveghez, azt írták, hogy az Olafban töltött 7 év után lehetőség van arra, hogy a főigazgató az Európai Unióban ugyanazzal a fizetéssel egy másik álláshelyet kaphasson meg, és ezt azért tették, hogy a legjobb embert találják meg a pozícióra, és akkor eh, választották ki Csovánni Keszlet, eredetileg AD15-ös besorolásban, majd pedig egy évvel később 2015-től már egy fokozattal följebb emelték a besorolását, ahogyan a szokásos egyébként az Európai Unióban. Tehát eredetileg egy ideiglenes kinevezése volt 7 évre vonatkozóan, majd AD16-os kategóriában átért a következő 7 éves pozíciójába. hónapokon keresztül fogalmaztam a szöveget, amelyről a tanács állapodott meg. Megtanultunk ennek az előző szövegnek a hibáiból, tehát, hogy a jelentkező egy rövidített listára, egy shortlistre kerül rá. Önök is részt vehetnek ebben a feladatban egyébként, ha akarnak de tehát egy 7, néves kinev, 7 éves kinevezésük van, és nincs lehetőség arra, hogy egész életen át, tehát örökös közszolgaként folytassák a tevékenységüket közhivatalnokként. Én magam egyébként nem jelentkeznék erre az állásra. De elképzelhető, hogy más ember is érdeklődik az állás helyén, de nagyon fontos, hogy a megfelelő ember találjuk meg rá. Tehát oda kell vonzani ezeket az embereket. Természetesen őket is szívesen bevonjuk ebbe a munkába. Nem mi voltunk azok, akik leváltottuk Keszler urat, teljesen semlegesen jártunk át, de 28 kormány, az olasz kormányt is beleértve, demokratikus kormányok döntöttek úgy, hogy Kessler úr volt a legjobb jelölt a vám ügyi feladatok ellátására Olaszországban. Nekem semmiféle befolyásom nem volt arra, hogy hogyan alakulnak a helyi ügyek Olaszországban a demokratikusan megválasztott Róma az, amelyik dönt ebben az ügyben. Az eljárásról is elmondtuk a véleményünket, aztán az a döntés született, hogy igen, októberben el lehetőt engedni, és az új álláshelyét átveheti. Tehát mi teljesen semlegesek voltunk, nem mi küldtük el, az Európai Bizottságnak semmilyen szerepe nem volt ebben az ügyben. De Rómában szintén vannak miniszterek és hatóságok, ahogyan Berlinben vagy Hágában. Ők is azt teszik, amiről a leg, amit a legjobbnak gondolnak, és én magam egyébként bízom a kormányokban és a parlamentekben, hogy a kinevezések tekintetében a helyes döntést hozzák meg. Biztos vagyok benne, hogy Keszler úr volt a legjobb választás. És ha ez a döntés nem született volna meg, akkor Keszler úr jövő év március 1-től automatikusan a bizottságban AD16-os kategóriában felsővezetőként folytatta volna és valószínűleg semmilyen hasznos munkát nem végzett volna. Viszont pénzbe került volna az ő tevékenysége. Az Európai Bizottságban nincsen nyugdíjjogosultság egészen a 7 éves időszakig, és feltételezem, hogy ez nem örült volna Kessler úr annak, hogyha elköltök volna szabadságra, vagy mondjuk előnyugdíjazták volna. Vannak olyan parlamenti képviselők, akik 5 éves ciklust ö, vállalnak el azért, mert jó nyugdíjat kaphatnak utána. Tehát egészen biztosan Kessler úr az őt illető jogokat követelte volna magának, hogy bizottsági alkalmazott maradhasson. Most pedig elnök lesz, a vámhatóságnál Rómában, amit nagy mértékben, vagyis leginkább Róma fog finanszírozni. Tehát megtakarítottunk pénzt, mi a fizetésének a 10%-át álljuk, Róma fizeti a 90%-ot. Úgyhogy ezt az információt az önök rendelkezésére tudom bocsátani, semmiféle probléma nem volt. A vámhatóság tekintetében, a belső piaci szabályok tekintetében vámügyi eljárások csak harmadik országok és Európa között vannak, nincs belső vám. Ezért kötelesek vagyunk tiszteletben tartani az európai vámjogot, ugyanis saját erőforrásaink 10%-a, tehát ez egy olyan 12-13 milliárd euró vámokból származik. És ezen vámösszegek, vámösszegeket a nemzeti vámhatóságok hajtják be. Bízunk vagy nem bízunk bennük? Én magam bízom bennük. Ha olyan dolgok történnek, aminek nem lenne szabad. Ha visszaélésekről kell beszámolni, mint például az Egyesült Királyságban, azt meg is tesszük. Hogyha korrupcióra van, korrupció történik, akkor csak annak felfedezése után lehet fellépni ellene. És azt gondolom, hogy az olasz hatóságok olasz hatóságoknak nincs okuk. Nincs okunk arra, hogy gyanakodjunk az olasz hatóságokra. Én nem gondolom, hogy az OLAF főigazgatója nem hiszem, hogy őt más elbánásban kellene részesíteni. Egyszerűen nincs elég képzelőerőm ahhoz, hogy bármely gyanúsat képzeljek el ott a háttérben. Ezt lehet, hogy valamilyen krimiben olvashatnak ilyenről, de én ezt el nem tudom képzelni. Tehát október 16-án kezdi az új pozícióját, és ő lesz felelős azért, hogy az európai jogot végrehajtsák, és hogy a vámilletékeket összegyűjtsék, behajtsák az Európai Unió saját forrásokhoz. Vannak tehát szakértőik, akik dolgoznak ezen a területen, miniszterek, akik eh, akiknek eh, beszámolási felelősséggel tartozik, és ezeket a minisztereket az emberek választják meg. Nem tudok erről mást mondani, ha bármire gyanakszanak, akkor szóljanak. Ja. Csak azt szeretnénk, arról szeretnénk itt meggyőződni, hogy kivételről van szó, mert tulajdonképpen normális körülmények között felmerül a kérdés, hogy miért kapta meg ezt a pozíciót. Ugyanis az olaf kapcsolatban nagyon sok átláthatatlan dolog van, és ez egy része ennek senki sem szólt arról, hogy lépjen le, tehát mondjon le, és ezt a kérdést úgy vizsgálnánk, tehát, hogy nem, hogy nem felmondott, nem mondott le a pozícióról, hát persze azért igazából arról van szó, és ez érdekel bennünket, és az európai érdekek miatt érdekel ez bennünket, ezért kell feltenni ezt a kérdést. És nyugodtan ö, fogjuk ezt a kérdést tovább vizsgálni. Köszönöm szépen. Én olyan információra utalt, amely 99.5-ös pontban van a költségvetési rendeletben. Ezt erre az jelentésre utalt Ötinger biztos is. Ez része a mentesítési eljárának, és ez további bizonyíték arra, hogy a bizottság elkötelezte magát az átláthatóság és az elszámoltathatóság mellett. A belső auditor munkája alapján a bizottság világos, nyílt módon ad tájékoztatást ezekről a különböző esetekről. Ön az információs technológiai auditorkra utalt 2016-ban, és egy konkrét kérdése volt a abakkal kapcsolatban, és az intramurosra is utalt. Ezt az összefoglaló jelentésben található meg a 10-11. oldalon, és a bizottság munkadokumentumán a 82-től 92-es oldalakon. Mivel összefoglalást kért tőlem, azt mondhatjuk, hogy a hatékonyságot lehet javítani az IT műveletekkel kapcsolatban. És szeretném hangsúlyozni, hogy rámutattunk kockázatokra, de nem volt bizonyíték arra, hogy pénzt vesztettünk volna, vagy pedig család lépések történtek volna. Ezért nagyon fontos, hogy minden ajánlást, amelyet az IAS beadott, EAS beadott, akkor ezt a megfelelő lépésekkel lehet kijavítani, de ezek nem késlekednek. Az abakot illetően két kérdésről van szó, és itt a 82-83-as bizottsági munkadokumentumról van szó. Ez a, azokra az eljárásokra vonatkoznak, amelyeket megfelelőbb és biztonságosabb módon lehet elvégezni, mint a standard irányítási eljárások. És a másik elem annak, hogy eh, a eh, privilegizált felhasználó számlákat illetően, eh, ami azt jelent, hogy néha széles körű privilégiumi vannak bizonyos felhasználóknak, a, a, fő, a főigazgatóság, a költségvetési főigazgatás, igazgatóság megfogalmazott ajánlásokat, de a beszámolóknak a megbízhatóságáról, vagy a megbízhatóságáról, vagy a pénzes elvét, vesztéséről nincs szó. Az Intramuros programokat illetően két kérdés merül fel. Az egyik a e, kooperatív e, karat, keret kérdése a szerződéses feleket illetően, és a megfelelő érték a befektetett pénzekért a másik kérdés a főigazgatóság elfogadta az ajánlásokat, és a különböző lépéseket megtette, hogy javítson a helyzeten. Remélem, hogy ez világosá tette a kérdést. Igen, nagyon szépen köszönöm. Hogyha nem olvastam volna ezt előtte, akkor nem érettettem volna, hogy hány intramúrosz alkalmazott vagy nem tudom most megadni ezt a tájékoztatást, csak azt tudom hogy mondani, hogy majd írásban közöljük ezt. Nagyon szépen köszönjük. Franka kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy egy ideig nem voltam itt ezen az ülésen, ugyanis Spanyolország rendkívül nehéz helyzetben van, és ezért ezzel kellett foglalkoznom. Szeretném elmondani először is, hogy ez a vita a mentesítéssel kapcsolatban egy céllal kellene rendelkezzen, és az elnök asszony is elmondta az, e, a jelentés ismertetésének elején. Ez pedig az, hogy most arról van szó, hogy a következő évben, amikor az e, helyzetet elemezzük, azt tudjuk megállapítani, hogy jobban állunk, mint az előző évben álltunk. És szerettem volna hangsúlyozni, a biztos úr, hogy a biztos úr a múlt heti Strasburgi vitánk után készen állt arra, hogy eljöjjön hozzánk, és hogy meggyőződéssel megvédje azt, hogy az együttműködés szellemiségében hogyan tudja a költségvetés mentesítését megvédeni a számvevőszék jelentésével kapcsolatban, és ezt Szeller úr is elmondta, illetve más kollégák, az az, hogy egyértelműen csökkent a hiba a korábbi évekhez képest. Elmondta, hogy nem, nincs szükség kiegészítő ellenőrzésekre. Nem tudom, hogy a biztos úr hozzászólásának fényében erre a következtetésre juthatunk-e. A biztos úr ez eredetileg is azt mondta, hogy bármilyen panaszt hajlandó figyelembe venni, és ezért nagy érdeklődéssel vettem figyelembe azokat a dolgokat, amelyeket még érdemes lenne javítani. A RAL, a fennálló vállalások kérdésével kapcsolatban Jála asszony is kihangsúlyozta, hogy ez a megfelelő pénzügyi igazgatás tárgyát kell képezze, és ezzel is foglalkoznunk kell, amikor a pénzügyi terv felülvizsgálatáról esik szó. Illetve van egy másik pont, amivel szerettem volna foglalkozni és felhívni, a biztos figyelmét, ez a nemzetközi pénzügyi kockázatok kérdése, illetve az Európai Unió által vállalt kötelezettségek. Egészen sok eh, trust fundról beszéltünk már, például a Kolumbiával kapcsolatos vagyonkezelési alap, vagy trust fund, ennek esetében a pénzügyi kockázatok növekedése az Európai Unió nagyobb expozíciója tekintetében, amit a nemzetközi együttműködés terén vállal fel, nos erről is szót kellene ejtenünk. Úgy hiszem, hogy a pénzügyi terv felülvizsgálata esetében figyelembe kellene vennünk azt a hatalmas azon pénzügyi eszközök igen magas számát és partnerek számát, akikkel foglalkoznunk kell, vagy amikkel foglalkoznunk kell a költségvetés kezelése során. És azt gondolom, hogy egyszerűsített költségvetésekre és hatékonyabb költségvetésekre van szükség. Elnök asszony, most pedig a vita végére értünk, ami az OLAF főigazgatójával kapcsolatos biztos úr. Én azt feltételezem, hogy úgy a biztosok, vagy a számvevőszék az Európai Unió érdekében cselekednek, és eh, nem vonom kétségbe, hogy mennyire készen áll arra, hogy rendelkezésünkre álljon bármikor, hogyha ilyen kérdés merül fel, és azt is hiszem, biztos úr, hogy ez a kötelezettségvállalás, amelyet az ön részéről tapasztaltunk, a többi Európai Uniós hivatalnok részére is meg kell mutatkozzon. Én azt gondolom, hogy minden intézménynek minden intézmény esetében a függetlenség, a rendelkezésre állás és a kompetencia kell szempont legyen a közhivatal közhivatalnokok esetében. Én magam a hozzászólásaimban mindig igyekszem tiszteletteljes lenni, de ön azt mondta, hogy vannak olyan képviselők, parlamenti képviselők, akik azért eh, jelentkeznek egy parlamenti mandátumra, akik a juttatásokért teszik azt. Azonban vannak olyan európai parlamenti képviselők, akik lemondanak a juttatásaikról annak érdekében, hogy az Európai Uniós Európai Uniós ügyért dolgozzanak, és az Európai Parlamentben pedig kevesebb nyugdíjra számíthatnak, mint mondjuk a saját tagállamokban. Én magam egyébként nagy tisztelője vagyok önnek, és elismerem az ön elkötelezettségét. Ezeket szerettem volna tisztázni. Köszönöm. Der Berichterstatter zum Abschluss. Most pedig a jelentős tevéje szó, zárszóként. Hát én azt hittem, hogy lesz még egy második kör a belső auditálásról, mert azzal kapcsolatban lenne még két-három kérdésem több mint 400 ajánlást a belső audita kapcsolatban nem valósítottak meg. Erre mit válaszol? Mik voltak a fő kritikai pontok, és mi az oka ennek a késésnek? Aztán a jelentést illetően, a belső auditálást illetően, a DEFCO főigazgatóságon nem jók a teljesítménymutatók. Sem itt, sem az Európai Uniós delegációknál. Ez mit jelent pontosan? És ha már megállapították a hiányosságokat, akkor ez hogy hat ki a külső segítségnyújtási jelentésekre. A Kokobu az elnökünk kezdeményezésére Igazából egy olyan válaszlevelet kapott az egyik kritikánkra a DEFCO-tól, ami igazából megkérdőjele azt, azt, hogy a DEFCO főigazgatóságról szóló jelentés mennyire mérvadó. Én nagyon alaposan végigolvasom a jelentéseket, és el kell, hogy mondjam, hogy ami a célok megvalósítását az adott tagállamokban illeti, nagyon konkrét a jelentés, pontokra lebontva. És felmerül a kérdés, illetve megállapíthatjuk, hogy vannak olyan jelentések, ez föltűnt nekem, amik nagyon részletesek, kis alpontokba vannak szedve, és vannak olyan jelentések, amik elnagyoltak, és általában az a magyarázat erre a jelentésben, hogy hiányzik a szakértői segítség. Nos, ami a bizonyos programok célkitűzéseinek elérését illeti, nagyon sok pénzt adunk ki például a nemek esély egyenlőségére. Lehet, hogy véletlen, de majdnem minden jelentésben, amit én elolvastam, megállapították, hogy az esélyegyenlőségi programok gyakorlatilag zsákutcába futottak azért, mert kormányzati szinten lehetetlen együttműködni a helyi szervekkel, mert nem kívánják ezt a fajta együttműködést. Hát, hogyha egyes kormányok esetében ezt többször éveken keresztül megállapítjuk újra és újra, hát akkor <laughs> ezzel foglalkozni kell, nem csak megállapítani. Én úgy gondolom, hogy a nők helyzetének a megerősítése ezekben a tagállamokban nagyon fontos. Nos, akkor rákérdezek. Az a magyarázata a hiányosságok megállapításának, hogy a DEFCO és a külszolgálat kritériumai eltérnek? Igazából tudom a választ, hogy nem. Akkor az történik, hogy a delegációk számára nem állnak helyben rendelkezésre információk, vagy mi az oka ezeknek a hiányosságoknak? De Igazából azt tartom elfogadhatatlanak, hogy ezt az egészet egy ilyen titkosság lengé körül hiszen be kell jelentkezni előre, amikor az ember elolvassa ezeket a dokumentumokat, bezárják egy olvasószobába, és mellesleg ki kell kapcsolni minden elektronikai berendezést, sőt, le kell adni egy teremfelügyelőnél, aki egész idő alatt ott ül a terem előtt. Hát hol élünk, hiszen közpénzek elköltéséről van szó, olyan pénzek elköltéséről, amit itt a parlamentben döntöttünk el, úgyhogy igazából önöknek tájékoztatási kötelezettsége lenne, és nem ilyenfajta akadály pálya fölállítása lenne a feladatuk. Aztán a csalásoknak a megakadályozása. Melyik fő ö, igazgatóság az, ahol még nagyon nagy ezeknek az aránya, és melyik az, ahol kitűnő munkát végeztek a saját eszközökkel. Aztán az ITER projekteknek a felügyelete. Hol tart ez, mit tud a bizottság annak érdekében tenni, hogy javuljon a helyzet? Aztán, kedves agrárpolitika, az Agri főigazgatóságnak van egy működő rendszere annak érdekében, hogy a kapot ellenőrizzék. A számvevőszék a kap esetében, csak úgy, mint a halászat esetében, nagyon nagy hiányosságokat fedezett fel a tagállamokban a rendszer megvalósítását illetően. A belső auditok hogy állnak? Mi hiányzik ezen a területen? És végül, de nem utolsó sorban, de mára utoljára, az elmúlt év tapasztalatai alapján hogy eh, néz ki a vagyonkezelői alap az afrikai béke facilitást illetően. Tehát az African Peace Facility finanszírozására kérdeznék rá. Mit mond erről a e, belső auditálás, milyen az együttműködés az Afrikai Unióval? Aztán a tagállami ellenőrzési rendszereket, illetve nagy hiányosságokat állapított meg a belső kontroll. Erre mit tud válaszolni? Elnök közbeavatkozik, előadó folytatja. Lenne egy javaslatom, amikor pénzügyminiszterekről és pénzügyi fórumokról van szó, ott általában egy általános rálátást kaphat az ember. Ha ezt megkaphatnánk, akkor tudnánk igazán érdekes vitát folytatni Öttinger biztos úrral, és az érintett biztosokkal, amit meg kellene tennünk. Elnök, köszönöm szépen. A revizoré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, mert tudom, hogy egy fontos következő naparendi font, pont lesz. Celler úr az ajánlások végrehajtására utalt. Uh, nagyon gyorsan szeretném ezt áttekinteni, hogy megfelelő kontextusba helyezzük. A 12-16 időszakban 1800 fölötti ajánlást fogalmazott meg a, a, a és ezekből 436 még mindig nem, vala, nem valósítottak meg. Legtöbb még mindig most halad, mert az auditorok azt mondták, hogy nem volt elegendő idő, hogy ezeket a cselekvési terveket megvalósítsák. Ez az oka annak, hogy miért csak 155 vagy 8,5 százalék valósult meg, tehát nem tartották tiszteletben a határidőket. 18 nagyon fontos ajánlás már több mint hat hónapja, fél hónapja nem valósult meg, ez pedig egy jelentős szám. Ezek nagyon kritikus kérdések, mert itt nagyon fontos kérdésekről van szó, és a kockázat tal még nem megfelelően foglalkoztak. De figyelembe kell venni, hogy ez körülbelül csak egy százaléka az összes ajánlásnak. Tehát úgy látjuk, hogy az audit ajánlásoknak a végrehajtása kielégítő, és hasonló az előző jelentési időszaknak. De az a 18 ajánlás, amelyet különösen a bizottság munkadokumentumában a harmadik, fejezet, harmadik részben találunk meg, az megmagyarázza, hogy mi történt és ez azt jelenti, hogy a különböző félgazgatóságnak meg kell tenni a megfelelő lépéseket. A DEFCO-t illetően részemről egy rövid válasz lenne. A teljesítmény audit az irányítási rendszerben kimutatta, hogy vannak gyenge pontok, amelyekkel foglalkozni kell. Tehát nagyon gyakran nem lehetséges a, jelen, a rendszer alapján meglátni, hogy a célkütőzéseket elérték-e, vagy mennyire sikerült elérni. Tehát egy most egy cselekvési per, tervet e, hajtanak végre, pontosan ennek a helyzetnek a e, megcélozására. Az afrikai e, békefantatási mechanizmást illeten volt előrelépés, de azért még van négy ajánlás, amelyet még nem hajtottak végre. Tehát ezzel a kockázattal még mindig foglalkozni kell. Remélem, hogy a rendelkezésemről rövid idő alatt sikerült válaszokat adnom. Bocsánat, elfelejtettem az Agrit említeni, hiszen ön említette ezt. Jobb célkütőzésekre van szükség a, a kapban, tehát jobban kell mutatni a célkitűzések elérését, és további előrelépésre van szükség, hogy legyen eredmény alapú mutató a leg, legjobb előrelépés az lenne, hogyha az Eurostattal együttműködnének, szorosabban együttműködnének, mert amikor az Eurostat adatokat ad, akkor ezek általában meg, biztos adatok, hiszen hogyha olyan forrásokra kell támaszkodni, amelyek nem statisztikaiak, akkor nem eléggé megbízhatók ezek az adatok. Az etát illetően a, a főigazgatóság felületi e, szerepét illetően voltak problémák az energiafelhasználásban. Most a helyzet javítására lépéseket tettek, vannak kötelezettségvállalások a felülvizsgálati stratégia megvalósítására, és már tettek konkrét lépéseket. Nos, igen. Ezzel a mentesítéssel még foglalkoznunk kell, mert az auditálás aktájban még nem láttunk bele, de a kérdés hogy a költségvetésed ki az abszolút felelős ez a kérdés. Ez újra és újra felmerül a bizottságban. Kit, milyen felelősség terhel a főigazgatókat, a biztosokat. Én nem hiszem, hogy még a mi mandátumunk során valós változások következnének be ez ügyben. Igazából majd amikor új bizottsági elnök lesz az új európai választások után, azt hiszem, hogy akkor lehet a bizottságnak át kell gondolni a belső struktúráját. Juncker átgondolta az alelnököknek a funkcióit, és lehetne, hogy folytatsuk ezt a munkát. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a választások után kell ezzel foglalkozni. És a parlament és a bizottság között 2019 nyarán kell ez ügyben párbeszédet folytatni. Állnak. Köszönöm szépen. Akkor ezt a napi rendi pontot lezártuk. November 21-én az Olaf rendeletet illetően azt hiszem, hogy találkozunk megint biztos úr. Nagyon örülök, hogy ellátogatott hozzánk a mentesítés fontos témájában. Köszönöm szépen a számvevőszéki szakértőknek, és most pedig átterünk a következő napi rendi pontunkra. Ez pedig az Európai Parlamentnek a mentesítése, és várjuk a főtitkár megérkezését.

Wir machen weiter mit Tagesordnungspunkt 10. Tovább folytatjuk a Európai Parlament mentesítésével. Kérhetném, hogy hangtalanul hagyják el a termet. Nos, most pedig az áprilisban elfogadott mentesítést eh, illetően, főtitkár úr, önnek adnám meg a szót. Ja, herzlichen Dank, eh, Frau Präsidentin. Eh, vielleicht... Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne néhány bevezetőm kaptak válaszokat az írásukban beadott kérdéseikre, és úgyhogy kiemelnék néhány dolgot még egyszer. Először is úgy gondolom, hogy a számvevőszék nagyon jó munkát végez a belső auditorok is azt állapították meg, hogy a kritikus területek, ahol javítanunk kell, ezeknek a száma csökkent. Az Európai Történelem házát megnyitottuk, és 4,2 millió euróval kevesebbe került, mint amit jóvá hagytunk rá. A bizottság a fenntartási költségekhez minden évben több millióval hozzájárul, és a kert sokkal jobb állapotban van, és a helyi hatóságok is részt vesznek ebben. Aztán úgy gondoljuk, hogy jövő év április eleje nyílt, nyílik meg az új épületünk, aztán a sofőrszolgálat, amiről nagyon sokat beszéltünk, felállt, 14 nemzetet képviselnek a sofőrök, és panaszmentesen működik, persze nyilvánvalóan szüksége van a sofőröknek egy kis időre, amíg kiismerik magukat. A biztonsági szolgálat működése is zavartalan. Önök kérték, hogy a Strasburgi napi díj az asszisztensek számára megemelésre kerüljön. Október másodikán ezt eldöntöttük az elnökségen. Ugyanez a helyzet a, az alkalmazottak esetében. Aztán a politikai pártokat illetően azt kérték, hogy új javaslatok szülessenek. Az Európai Bizottság szeptemberben beterjesztette ezeket, és az Európai Parlament javaslatait messze menően figyelembe vették. Sok éve kérik már, hogy az elnökség foglalkozzon a költségtérítésekkel, ez megtörtént, és a látogató csoportok készpénzmentes fizetése is megvalósult. Elnök, köszönöm szépen, De Jong úr, a szó. And also <clears throat> a big thank you to the Secretary General. Köszönöm szépen a főtitkárnak, aki mindig nagyon szerényen szól a bevezetőjében, de azért nagyon sok minden történt az elmúlt egy évben. Egy vagy két általános megjegyzésem lenne, illetve utána pedig néhány nagyon konkrét kérdésem konkrét bekezdésekkel kapcsolatban a jelentésben, amelyet a főtitkár készített el. Azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma az az első általános észrevételem legalábbis ez, hogy még mindig némi pingpongozás folyik, az a bizottság elmegy a plenárisra, a plenáris készít egy állásfoglalást, aztán a bürohoz fordulunk, a büró pedig a főtitkárhoz fordul. Következő évben pedig a bűró, a következő évre vonatkozóan a büró talán nem kérte, vagy nem úgy zajlanak a dolgok, ahogy tervezték, és akkor a főtitkár azt kéri a bürótól, hogy igazítsanak ki dolgokat. Szerintem az sem véletlen egyébként, hogy a jelentésben azt is kértük, hogy a mentesítési állásfoglalást a büró napirendjére vegyék fel annak érdekében, hogy a büró megnézhesse az összes kérést, ami abban szerepel, és a főtitkár azt mondja, hogy a büró tisztában van ezzel az állásfoglalással, de nem a szerint jár el. Úgyhogy ennek meg kell változnia, mert kell találnunk egy olyan eljárást, amelyel az alelnökökkel is egyébként ezt meg kell tárgyalni majd a büróban, de ma itt szerintem nem szabad alábecsülnünk annak hatását, hogy a főtitkár milyen megjegyzéseket fűz a bűró napirendjéhez. Az elmúlt évben azt is láttam, hogy nagyon gyakran a napirendi pontok gyakorlatilag a főtitkár feljegyzéseintől függnek, és nem pedig olyan pontoktól, amit maga a bűró kérvényezett. Ezért talán nagyon jó lenne, hogyha a főtitkár is figyelembe venni azokat a javaslatokat, amelyekkel mi magunk éltünk a napi rendel kapcsolatban. Egyre nagyobb eh, mértékű átláthatóságot tapasztalunk a bizottságtól, és ezt kérdeztük, és hogyha elolvassuk a válaszokat, hogy a büró dokumentumai a büró tagjaira vonatkoznak a bíró tagjait illetik, és nem az összes parlamenti képviselőt. Most van itt valami adatvédelmi kérdésről szó, vagy érzékeny politikai dokumentumokról? Hát szerintem ezeknek a dokumentumoknak akár a 85%-át nyugodtan nyilvánosságra hozhatnánk. Nem okozna semmiféle kárt az intézménynek, sőt, jobb helyzetbe hozna minket a többi intézményekkel szemben, hiszen azt kértük a tanástól magától, hogy legyenek átláthatóbbak. És hogyha az ne fogadjuk el azt, hogy most a büró üléseinek dokumentumai automatikusan titkossá vannak nyilvánítva. A következő általános megjegyzésem pedig az, hogy itt a szakbizottságban milyen támogatást kapunk a titkárság részéről, kaptunk a titkárság részéről a mentesítés elkészítésében. A hatos bekezdésben például szerepelt egy olyan, hogy a számlák értelmezéséhez jobb támogatást is kaphatnánk, ugyanis jelentéstevőként egy, nagyon sokszor nem tudunk mindenféle részletbe bocsátkozni, hanem ha csupán az ellenőrzésre támaszkodunk, az sem feltétlenül kielégítő. Úgyhogy a releváns szolgálatokat meg kell hívni annak érdekében, és remélem, hogy itt egyébként némi sürgőséget is sikerül érvényesíteni. A következő mentesítésének is én leszek a jelentéstevője, és azt hiszem, hogy még semmi nem változott ezen a téren. Nagyon gyorsan a konkrét megjegyzésekről. Azt hiszem, hogy a 44-es bekezdéssel kapcsolatban ez a nyolcadik oldalon található, hogy nagyon fontos, hogy az érdekképviseletekkel való találkozókat is a weboldalra föl lehetne tenni. Remélem, hogy ezzel foglalkoznak, illetve örülök, hogy foglalkoznak ezzel, de ez most mikor fog életbe lépni? Mert nagyon sok eh, civil társadalmi képviselővel is találkozunk. Nagyon örülök az új honlapnak, szerintem valami pozitívumot is kell mondanunk, ugyanis ha nem ezt tesszük, akkor mindig csak a problémákra koncentrálunk. Azt gondolom tehát, hogy jelentős előrelépés történt, 57-es bekezdés, kommunikáció. Egyetértünk azzal, hogy a kommunikációt az Európai Unióban nem érdekel személyek felé és további, csak ez ma, nekem is napi kihívásom egyébként, hogy hogyan tudom elérni az országban azokat az embereket, akik azt mondják, hogy az EU-nak semmi értelme nincsen, ellenem van, hogyan tudom nekik elmagyarázni, hogy mit teszünk itt hiszen azt mondhatják, hogy nem érdekli őket az EU. És ez pedig egy ördögi kör az EU imázsával kapcsolatban. Nagyon érdekelne, hogy mi a helyzet, milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban. Aztán 75-ös pont a magasrangú tisztviselők kinevezésével foglalkozó bizottság. Tudom, hogy 2008-ban volt egy módosítás, de hogyha a plenáris itt módosít egy bekezdést, akkor a főtitkár részéről kaphatunk-e egy feljegyzést a büró felé, hogy változtassuk meg a szabályokat. Tehát, hogy a személyzetet képviselő személy is legyen jelen ebben a bizottságban. Ezt többen kértük már egyébként, már majdnem kész vagyok. A 111-es pontra térnék át. Ez az önkéntes nyugdíjalap, ez egy visszatérő téma, és azt láttam, hogy a likviditás 2023-24-ig elegendő, de azt kérdeztük, hogy legyen egy intézkedési terv arra, hogy ne merüljön ki túl hamar ez a nyugdíjalap a nyugdíj szintek fenntartása érdekében. Hogyha 2023-ig vagy 2024-ig várunk ezzel, szerintem akkor már túl késő lesz. Úgyhogy el kell kerülni ezt a helyzetet minden áron. 123-as bekezdés, az épületstratégia, a személyzet részéről sokan mondják azt, hogy igen, egyik épületbe kell átköltözni, de mi miért nem költözhetünk, miért kell átköltöznünk. Úgyhogy ezt kérdezném, hogy a személyzet ez hogyan kezeli, ugyanis a főigazgatóság úgy tűnik, hogy nem akar beszélni ezekről a dolgokról, és ez nem csak a 2015-ös mentesítéshez kapcsolódik, hanem annak következménye. Az utolsó a 149-es pont politikai frakciók. Szerintem mindannyian nehézségekkel szembesülünk a Transparency International két át, nagyobb átláthatóságot, nem csak az éves elszámolásokkal kapcsolatban a frakciókat illetően, hanem hogy milyen szolgáltatókkal kötünk szerződéseket, hogyan költjük el részleteiben ezeket a pénzeket. De visszatérünk most megint arra, amiről már beszéltem az Ersten, beszéltünk az Ersten Young könyvvizsgálóival, hogy valóban nagyító lencse alatt vizsgálja meg a civil társadalom ezeket a témákat, és nem mondom, hogy az összes ezzel kapcsolatos felkéréssel egyetértek, de azért némi nyitottságra szükség van, hogyha el lehetne olvasni például a frakciók éves beszámolóit. Szerintem ez elég hasznos lenne. Köszönöm szépen. Ja, bitte, Sie haben das Wort. Parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Megpróbálom fordított sorrendben megadni a válaszokat. Mit tudják? Hogy a belső audit által le nem fedett részek, amiknek saját mechanizmusa van, néha átfedik egymást, ami ahhoz vezet, hogy hát, hogy mondjam, mégis foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel, például a szerződéses alkalmazottaknak a rekrutálása. Saját szabályzatunkat kell figyelembe venni, de mégiscsak ez egy különleges állás, helyzet, úgyhogy az egyes főtitkárságok nagy autonómiát élveznek ezen a területen, de ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a megfelelő szabályokat be kell, hogy tartsák. Ami az épület stratégiát illeti. Valóban döntés előtt állunk. A Martens épület ezer alkalmazottnak adhat helyet, az Adenauer épület Luxemburgban pedig 3000 embernek. Ez azt jelenti, hogy néhány év alatt összesen 4000 alkalmazottnak teremtünk helyet. Hát ha kiszámolják, Jelenleg 5 és fél ezer alkalmazottunk van. E, bár vannak köztük, akik külső szakértők Luxemburgban, de ez azt jelenti, hogy több, mint az állandóan foglalkoztatott alkalmazottaink fele új épületbe fog kerülni. Ezért aztán már most egy tanulmányt hagytunk jóvá, ami azt méri föl, hogy mi az alkalmazottak szükséglete. Először történik meg az, hogy az INLO főtitkárság gal egyeztetett arról, hogy milyen épületképészeti szükségleteik vannak. Auch die Arbeitsweisen von Generaldirektion zu Generaldirektion sind Úgyhogy egy egyes főtitkárnak a főtitkárságoknak a szükségletei eltérnek. Például az IT szakértők azok hagyományosan csapatokban dolgoznak. A jogi szolgálat az pontosan, hogy az egyének munkaposztjait preferálja, és a két extrém között próbálunk megfelelő egyensúlyt teremteni az épületekben. Én úgy gondolom, hogy mindkét esetben az alkalmazottak számára mindenképpen minőségi javulást jelentenek. Majd az épületek jelenleg Luxemburgban 8 külön helyen vannak szétszórva. Nem tudom, jártak-e már a Schumann épületben. Hát a Schumann épület ha azt mondom, hogy az elmúlt évszázadból származik, akkor igen nagy lelkűen fogalmaztam. Úgyhogy eléggé elhanyagolt állapotban van, mert nem investáltak ebbe az épületbe, úgyhogy itt például sokkal jobb helyet kapnak az alkalmazottak. Ez a brüsszeli alkalmazottakra is igaz, a finance és az inló fő titkárság és az INTE főtitkárság eddig a Trier épületben volt, ahol nincsen e, légkondicionálás, úgyhogy el tudják e, képzelni, hogy nyáranta a munkanapok a nagyon nehéz és az elviselhetetlen között ingadoztak, úgyhogy a tolmácsokat illetően eddig alig volt lehetőségünk arra, hogy a tolmácsoknak helye legyen. Voltak így olyan pihenőszobák, de most lesz egy külön kapacitás arra, ahol a bevetések között a tolmácsok megpihenhetnek, úgyhogy az INTE belül sokkal jobb helyzetbe kerülnek a tolmácsok. A kommunikációs főtitkárság is sokkal jobban jár, annak megfelelően mindenki igazából, hogy mire van szüksége, például a fordítóknak a szolgálata is. És a egyeztetünk mindenkivel, a személyzeti főigazgatóval is, az épületi főigazgatóval is, Úgyhogy ez egy összevont vita. A személyzeti igazgató és az épületekért felelős főigazgató folytatja, nem egyes főigazgatóságokra lebontva zajlik. Aztán az épületstratégiát még illetően kommunikáció. Mm Említették, hogy jó az, hogyha az ember olyanokkal dolgozhat együtt, akik meg vannak győződve az európai projekt hozzáadott értekéről. Szerintem ehhez egy új kommunikációról van szó, mert mi mindig magunkról beszélünk, és a saját eljárásainkról, de az állampolgárok szempontjából ez nem igazán fontos. Az a fontos, hogy engem, mint állampolgár, hogy érint ez, hogyan hat ki az én életemre. Ha az eljárásokról akarunk beszélni, akkor nem sok figyelmet kaphatunk. A büró tegnap, tegnap előtt egy külön ülést tartott, és olyan projektekről beszéltünk, ahol 180 fokos fordulatot vesz majd a kommunikációs stratégiánk, hogy konkrétan az egyes állampolgárok milyen szükségleteit fedjük le. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos momentum az intézményeink életében. Ami a vezető alkalmazottak helyzetét illeti, én nem hiszem, hogy a staff committee kellene, hogy ezt irányítsák, de van itt egy nagy deficit, nem elég nagy az aránya a női vezetőknek. Ennek ahhoz van köze, hogy a női főigazgatók száma sajnálatos módon nagyon kicsi a parlamenten, tavaly négy volt, ma már csak kettő van. Ez egy 50%-os csökkenést jelent. Ungehörn Kraftamte sind alle männlich és akik ezekről a pozíciókról döntenek, ők pedig mind férfiak. Úgyhogy egyetlen főigazgató asszony van, aki mindig képviseltetheti magát, egy megbízott szavazattal, de Szükségünk van arra, hogy a női mm, alkalmazott felsővezetők számát növeljük. Mert nagyon fontos a nemek esélyegyenlőséget biztosítani. Ami a mentesítést illeti, attól függően, hogy kinek melyik probléma fontos, hol ráirányul a fogalom a mentesítése, hol nem. Hál' Istennek az elmúlt években nem voltak nagyobb botrányok ezzel kapcsolatban a parlamentben, de a múltkori Strasburgi ülésen főleg illetve az elnökségi ülésen főleg a belső auditokról volt szó, mert az elnökség nagyon figyel a belső auditor munkájára. És természetesen minden egyes dokumentumot nyilvánossá teszünk ezzel kapcsolatban. Önök a kritikai pontokról szeretnének hallani, de azért azért köszönetet mondnak, hogy megdicsérték az alapmunkákat. Elnök, köszönöm szépen, nagyon sokan kértek szót. Von kolléga, a raportőr 2016. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, can I start as well by, uh... Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a főtitkárnak a részletes uh, válaszokat, mind írásban, mind ma Szeretném megköszönni a számvevőszék jelentését is, amely nem mutatott rá fontos problémákra. Vannak persze aggályok, de az, az egészet azért sikernek könyvelném el. A, a jelentéstevőnek mindig nehéz a parlamentnek a költségvetését megvizsgálni, ez mindig sokkal nagyobb, ezekben mindig sokkal nagyobb az ellentmondás. Tehát holnap majd úgy is találkozunk, és nyilvánvalóan lesznek új kérdések, amelyeket meg kell vitatni, de hát azért a régi kérdések, vitás kérdések is újra és újra felmelülnek. Például, amikor az APA-król e, beszélünk, a tolmácsok és a többi kérdés a javasolt változtatásokat illetve nyilvánvalóan ezekkel kapcsolatban vannak viták, ezek de régi kérdések, és ezeket most újra elővették. Tehát fontos, hogy támogatást kapjunk a bizottságtól és a számbevőszékről. A jelenlegi mentesítést illetően van egy kérdés. Az, az utazási szolgáltatás, az utazási irodának a szolgáltatásait illetően Szerintem a ö, szolgáltatás nyújtás az nem nagyon jó. Egy példát hoznék e-, erre. Két ö, nappal ezelőtt szerettem volna megváltoztatni az utazási ö, ö, elrendezést, és szombaton nem lehetett ezt elvégezni. És ö, csak hétfőn lehetett, ami persze aztán további kétségeket vont maga után. Tehát nagyon fontos, hogy amikor szükség van rá, akkor tudjuk a változtatásokat eszközölni. Aztán szükség van egy ilyen visszacsatolási folyamatra is, rendszerre is. Nem tudom, hogy tudatában vannak-e annak, hogy a képviselőknek milyen problémákkal kell szembenézni, tehát hogy tudatában vannak-e azzal, és hogyha majd a következő pályázat lesz, akkor ezeket is figyelembe kell venni. A másik pedig a, megint csak a mentesítéssel kapcsolatos, számunkra a parlamentben úgy tűnik, hogy épületeket megveszünk és eladunk, de úgy tűnik mégsem, hogy nincsen egy átfogó stratégia, pedig ez hasznos lenne. Tudom, hogy nehéz, de hogyha megmondaná, hogy miért nehéz egy ilyen épület épületstratégiát összeállítani, akkor talán jobban megértenénk. Lehet, hogy a Brexit lehet probléma, vagy más dolgok is tehát nagyon hasznos lenne, hogy, hogy mik ezek a problémák. Köszönöm szépen. Kollégi Jávor, bitte. Jávor kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyorsan és hatékonyan szeretnék hozzászólni. Négy kérdésem van és több olyan kérdés, amelyet már a kolléga is említett, úgyhogy nem akarom ismételni őket. Az első kérdés a GEE-vel kapcsolatban van. Ez egy nagyon fontos, érdekes kérdés, hiszen tavaly a plenárison nagyobb átláthatóságot szavaztunk meg enni, pedig a legtöbb módosítót leszavaztuk, de most mégis van egy adhok munkacsoport, amely ezzel a kérdéssel foglalkozol és a támogatható kiadásokkal, költségekkel. Szeretném tudni, hogy ez a munkacsoport milyen munkát végez, tehát hogy hol állnak most a dolgok, hiszen már négy hónap óta ezt a munkát végzik. Tehát mit csinál ez a munkacsoport? Aztán szeretném megkérdezni, a belső közérdekű bejelentőket illetően sokszor beszéltünk arról, hogy az akreditált személyasszisztenseknek elég különleges a helyzete, és ezért nehéz őket megvédeni. Talán valamit mondhatna arról, hogy milyen alternatív megoldások lehetnek, hogyan tudjuk megvédeni ezeket az embereket a megtorlásoktól, tehát hogyha közérdekű bejelentéseket tesznek a visszaélésekről. A harmadik a jogalkotással kapcsolatos, az EP szolgálatai elkezdtek a, a, az EP weboldalán beszámolókat megjelenteni a különböző munkákról, hogyan látja az első évet ezzel kapcsolatban. Az utolsó kérdés pedig a zöld közbeszerzésnek a kérdése. Említette, hogy 50%-os célt tettek 2017-re a végrehajtásokat illeten. A kérdésem az, hogy hol tartunk most? El lehet érni ezt az 50%-os célkitezést 2017 végére? És mik a jövő évi perspektívák. Hogyan lesz lehetséges még akár magasabb célkitűzést is elérni jövőre. Köszönöm szépen. Kollégi Ali. Ali kolléga. Nem tudom, kért szót? Kért szót? Azt hittem, hogy igen. Uh, thank you. I, I did want... Köszönöm szépen, valóban <laughs> Először is szeretném megköszönni eh, Veler úrnak ezt a tájékoztatást, és, és azt a részletes tájékoztatást is, amit megkaptunk. Két kérdést szeretnék felvetni az asszisztenseket illetően. Először is az asszisztensek missziós plafonjai. Október másodikán a büró úgy döntött, hogy ezt meghatározza, tehát ezt a határértéket 2018-ra. Ezt szeptember, 2016. szeptember kellett volna bevezetni, de miért nem történt ez meg? E, tehát ugyanakkor, mint a hivatalos szerveké, a hivatalos alkalmazottaká. Vagy pedig jövő január 1-től megtörténik ez? Vagy pedig amikor a 2018-as költségvetést fogadjuk el? A második évet illetően, e, másik kérdésem a, a, a 91-es e, paragrafusban, bekezdésben szereplő nyugdíjalapokkal kapcsolatos azokra az esetekre gondolok, amikor a technikai problémák miatt késlekedés szenvedtek ezek, a kiszámítása ezeknek az összegeknek. Osztja ezt az értelmezést a bizottság? Inkább a bizottsághoz lenne ez kérdés, de hát mivel már nincsenek itt. Tehát kinek van a végső döntési jogköre? Köszönöm szépen. Kollégi Szarvama. kolléga. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én magam is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, és természetesen vele főtitkár úrnak, hogy rendelkezésünkre állít ma. Már előre szeretnék elnézést kérni, hogyha olyan dolgot kérdezek, amelyről tudnom kellene, vagy amit már megbeszéltünk, de néhány pontot szeretnék felvetni. Először is, amikor Velle úr arról beszélt, hogy mennyire fontos, hogy érdekesebbek legyünk az állampolgárok számára, ezzel teljesen egyetértek, és azt hiszem, hogy ez olyan dolog, amit a parlamentnek újonnan meg kellene vizsgálnia, tehát hogy milyen kommunikációs készségekkel rendelkezünk, milyen kommunikációs készségeket használunk. Más szóval, ez alatt azt értem, hogy lehet, hogy már folyik a munka, lehet, hogy én erről nem tudok, lehet, hogy már van erre megfelelő megoldás, de számomra az, hogy érdekesek legyünk ez mindig azt jelenti, hogy eredetiek legyünk. Nem lehet semmit kitalálni azzal kapcsolatban, hogy hogyan legyünk érdekesek. Csak akkor tudunk érdekesek lenni, ha valóban érdekesek vagyunk. És pontosan erről szól az, hogy mi történik itt a parlamentben. Mi az a munka, amit itt végzünk. A kérdés az, hogy hogyan, kapunk, eh, hogyan jutunk el a közönséghez. Ezeket az üléseket is gyakorlatilag mindig közvetítjük interneten, és nincs ott a hallgatóság. Hát hol vannak? Ez itt a valódi kérdés. A mai világban azok, akik értik, hogy hogyan alakítjuk ki a kapcsolatot egy érdekes esemény például ami itt történik, és a közönség között. Ott van a közösségi média, stb. De ezzel kapcsolatban azt akarom elmondani, hogy lehet, hogy egyszerűen nincsenek meg erre a megfelelő embereink itt a parlamenten belül. Talán ezen kezdhetünk el gondolkozni a jövőben, hogy ezt szervezzük ki. És ez a következő pont, amit akartam mondani, hogy a kiszervezés nem mindig jó. Itt van például a sofőrszolgálat, én magam nagyon szkeptikus voltam, és nagyon sokan szintén nagyon szkeptikusak voltak. És a koordinátoroknak, illetve azon nagyszerű embereknek még mindig tartozom egy tortával, ugyanis ott vannak az autók, ott vannak a sofőrök, akiket felvettünk, az tényleg igyekeznek a legjobb munkát végezni, és ehhez gratulálok. Aztán a BCD utazási iroda most nem arról van szó, hogy vasárnap, nem a BCD hibája egyébként, hogy vasárnap nem lehet módosítani a jegyeket. Nem erről van itt csupán szó, hanem az elmúlt néhány évben a BCD egészen drámai módon romlott a teljesítménye. És ez nem csak velem történt meg, hanem több kollégáktól is elképesztő dolgokat hallok, úgyhogy nem teszek úgy, mintha tudnám, hogy mi a baj a BCD-vel, de a kérdésem az a BCD-vel kapcsolatban, hogy mit lehet ezzel tenni. És ön mennyire találja ezt észszerűnek, hogy képezzük az utazási irodát, az ott dolgozókat, és hol van az a töréspont, ahol egyszerűen ez már nem észszerű, hanem inkább egy drámai megoldást kell, radikálisabb változást kell bevezetnünk. Úgyhogy ez lenne az egyetlen kérdésem. Köszönöm. Kollégina Ayala Zendo, Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk vele úr, ami részben arra is szolgál, hogy felfrissítsük és jobbá tegyük végül a mentesítés gyakorlatát. Én azt szeretem volna kérdezni öntől, azzal kapcsolatban, hiszen pontosan most előttem van egy eh, elég jelentős számú eh, fogyatékkal élőkből álló csoportnak a kérése, el szeretnének látogatni ide az Európai Parlamentbe, és azzal szembesültünk, hogy valamilyen módon eltűntek azok a támogatások, amelyek a fogyatékkal élők eh, látogatók számára lettek bevezetve, szeretném tudni, hogy hogyan lehet ezt visszaemelni, hiszen nagyon fontos, hogy politikai szempontból európai szinten képviselünk valamit, és ugyanakkor meg ezek a támogatások egyik évről a másikra megszűntek. Ez nekem egy kicsit durva tapasztalat, hiszen abban a csoportban, akik el akarnak látogatni, de főként fogyatékkal élők vannak. Látom, hogy erőfeszítést tett, és ehhez gratulálok is, hogy párbeszédet folytasson, hogy megpróbálja javítani a tolmácsolási szolgálattal kapcsolatos munkákat, és tudom, hogy a kabinetjében is van valaki, akinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban, és a korábban ezzel megbízott személyek nem, volt, nem rendelkeztek ilyen tapasztalattal. Részben azok a következtetések, hogy amikor például a munkacsoport következtetéseit benyújtották, azt vetették fel, hogy ön például, amikor végül a 2017-es évre vonatkozóan igyekezett bevezetni, ön főtitkárként felhasználta azt, amit javasoltak olyan dolgokat, amelyek lehetségesek az operatív működés szempontjából. Szeretném tudni, hogy most itt egészen pontosan miről van szó és hogy valóban javult-e a helyzet, ugyanis nagyon gyakran, én egyébként most már egyre többször ö, utazom delegációkkal, vannak olyan kollégák, akik nem, és úgy tűnik, hogy még a tolmácsolást is nehezen tudják megszervezni a delegációkban. Harmadik, azt látom, és köszönöm is, hogy van itt egy olyan táblázat, ami a parlament épületeinek kihasználtságára vonatkozik, úgy Brüsszel és Strasbourg viszonylatában a teljes lista itt van előttünk. A kérdésem az, hogy azok a személyek vagy szervezetek, itt látod, de egyébként a néppárt is itt van, az Európai Néppárt, lehet, hogy a miénk is ott van, a mi frakciónk. Tehát azt szerettem volna kérdezni, hogy azok, akik szorványos módon mondjuk a néppárt, vagy más szervezetek tudatában vannak-e annak, hogy, hogy mennyibe kerül, mit fizetnek, lehet, hogy nem is fizetnek, nem tudom, ahhoz, hogy átadják nekik az épületeket, nem tudom, hogy fel lehet-e hívni a figyelmüket arra, hogy mennyibe kerül az épület használata, az Európai Parlament használata a teremszolgákkal, meg mindennel együtt. És azok, akik gyakran használják az épületünket, mint például a Régiók Bizottsága vagy az EGSB, szeretném tudni, hogy milyen szerződésünk van ezekkel a szervezetekkel, mert a Régi Jogbizottságán esetében mi vagyunk az ő plenáris termük, tehát szeretném tudni, hogy milyen szerződésünk van velük, ugyanis amikor a tanács megkérdezi, hogy most 5%-kal hogyan csökkentettünk minden, hát akkor lehet, hogy kellemetlen helyzetbe kerülünk, úgyhogy eh, szeretném tudni, hogy akkor ennek tudatában vannak. Ami pedig az asszisztenseket illeti, az egyik a missziókat vonatkozásában, ugye az asszisztensek hát nyilván emberek, ugyanannyira emberek, mint a, azok a munkatársak, akik szintén Strasbourgba utaznak, és úgy látjuk, hogy a juttatásaik ennek ellenére mégis mindig nagyon alacsonyak, és a képviselőnek képviselő döntheti el, hiszen tudjuk, hogy a Strasburgi szállodák iszonyatosan drágák, amikor oda utazunk. Tehát a kérdés az, hogy végül mikor, hogyan tudunk mondjuk 2018. január 1-től fog-e javulni a helyzet, de mennyiben és van-e lehetőség esetleg visszamenőleges hatályra. Aztán a nyugdíjak, és erről az elnök asszony kéri, hogy fejezze be a képviselőasszony, ami pedig a hivatalnokok, illetve a tisztviselők nyugdíját illeti. Hát megint gondoljunk az asszisztenseinkre, hiszen hogyha ugye a köztisztviselők esetében 10 éves fizetési időszakra van szükség ahhoz, hogy kapjanak nyugdíjat. Vannak olyan asszisztensek, akik csopán egyetlen hónapra vannak itt nálunk, és eh, nem kapnak ezután nyugdíjat. Köszönöm szépen. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony, én is köszönöm a főtitkár úrnak, hogy eljött ma hozzánk, és hogy itt van a szakbizottságban, és tájékoztat minket a parlament mentesítéséről, illetve hogy olyan részletesen válaszolt a kérdéseinkre, és ezt kiküldtük a képviselőknek is. Ez egy jó lehetőség arra, hogy a kétségeinket tisztázzuk, és hogy egy, megpróbáljuk elemezni a helyzetet. Volt két bekezdés a mentesítésről szóló jelentésben, amelyről beszéltünk, az egyik a kommunikációs politikára vonatkozott. A válaszban láttam, amit a főtitkár úr adott, hogy azon gondolkozik, hogy a bürónak egy ambiciózus tervet fog beterjeszteni, amelynek lényege az európai választások választási folyamata, ami hamarosan ugye közeleg, és szerettem volna megköszönni, hogy ez már, ezen már gondolkozik, hogy figyelembe veszi a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság észrevételeit. Másrésztről pedig a másik aspektus, amit megbeszéltünk a kommunikációs politikával kapcsolatban, hogy kétség ne férjen ehhez. Én magam egyébként nagyon is támogatom, hogy a brüsszeli és a strasburgi irodákat tartsuk meg, ugyanis ennek megvan a maga funkciója, és szerintem nyilván a szükségletekhez, az igényekhez lehet igazítani azokat. Azt is láttam a válaszokban, hogy lesz egy jelentés évvégén ezzel a két ponttal kapcsolatban. Ajala asszony rámutatott a nyugdíjak témájára, az asszisztensek nyugdíjának témájára, és azt láttam, hogy ami a nyugdíjalapot illeti, a nyugdíj a főtitkár javaslatai alapján a 2023-2024-ig garantált a nyugdíj alap. Ez azt jelenti vajon, hogy ezután már nincs garantálva nyugdíj, remélem, hogy erről tud adni kiegészítő tájékoztatást, és a főtitkár úrnak szeretnék gratulálni, ugyanis azt gondolom, hogy nagyon érzékenyen és okosan reagált a szakbizottságunk által megfogalmaz, a megfogalmazások, az, az általunk megfogalmazott szempontokra, amikor arról beszéltünk, hogy a kiválasztási bizottságban eh, a nemek egyenlőségét, illetve a nemek arányát javítsuk, hiszen ezt a szempontot nagyon fontosnak tartjuk. Köszönöm, elnök asszony. Nekem is van kérdésem. Én azt hiszem, hogy tényleg eh, nagyon vigyáznunk kell a pénzeknek az elköltésére, egyetértek. Nos, a pártokat és eh, alapítványokat illetően változott a eh, szabályzat. Talán be tudna számolni arról, hogy miért. Aztán köszönetet szeretnék mondani hogy hogyan egyeztetnek, és hogy az elnökkel is hogyan tartják a kapcsolatot. Szerintem ez nagyon jó, és szerintem a jövőben is ezt kell követnünk, ezt a módszert. Aztán a hosszú távú ki, missziókat illetően. Mik ezek a missziók? És milyen munkákat folytatnak. Aztán az általános juttatás, a general allowance kérdése. Igazából sérelmezem, hogy a parlament elő akarja írni nekem, hogy a mandátumom keretében mit teszek, vagy mit nem. Nem állok készen arra, hogy egy alkalmazottal azon harcoljak, hogy mire költöttem a pénzt, miközben se a munkámat nem ismeri, se a, az anya államomat. Nagyon sok ilyen példát tudnék mondani. Nem akarok könyörögni egy alkalmazottnak azért, hogy mint képviselő elvégezhessem a munkámat. És mindenkit csak figyelmeztetni tudok, hogy mi van akkor, ha például a Front National egyik képviselője összeütközésbe kerül itt egy alkalmazottal. Aztán a képviselők körében ta, ö, tapasztalható kisebb bűn esetek. Vannak történetek, arról, hogy például nemzeti politikai eh, érdekekre valaki hogyan használja a titkárságnak a berendezését. Stász Stász kolléga. Rövid kérdésem lenne az asszisztentőket illetően több ilyen kérdés is volt. A kérdést a tudomásomra hozták, hiszen vannak már olyan asszisztensek, akik, vannak olyan munkatársak, akik már tíz éve dolgoznak itt, és ezért a nyugdíjakat igénybe vehetik. Eh, hogyha például tíz nap hiányzik a szolgálati időből, akkor van-e eh, joguk a nyugdíjra. Erre a problémára eh, meg kell találni a megoldást, hiszen nem hiszem, hogy az asszisztenseknek áldozatává kellene válni ennek. Köszönöm. Remélem emlékszem minden kérdésre. Derek Vaughan a BCD ügynökséggel kapcsolatban. Mikor lesz új szerződés 2018 végén, úgyhogy igazából már tender szakaszában vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem igazán az a kérdés, hogy mi lesz a BCD-vel, hanem inkább az a kérdés, hogy milyen legyen az új kiírás. Hogyan valósíthatjuk meg a minőség ellenőrzést a jövőben? Mert most már csak egy évünk van a BCD szerződéséből, és ez egy rövid idő. A második kérdés az épület stratégia volt. 2015-ben főtitkárként egy épület stratégiát terveztem, igazából el is fogadták teljes mértékben. Tudjuk, hogy Strasbourgban nincs szükségünk további épületre, sem Luxemburgban. A CAD projekt jól lezárult, de azt is tudjuk, hogy itt Brüsszelben, legalábbis én így gondolom, nincs szükség további irodákra. De van egy kérdés, és nehéz kérdés. az pedig a, Zaltiero Spinelli épületnek a helyzete. Igazából előregetett az épület, szanálni kellene, még hogyha úgy, hogy teljes mértékben lebontjuk. Ez hatalmas költségeket jelentene. Ha veszük a KAD épület példáját Luxemburgban, akkor ott a renoválás, ha végrehajtanánk, de nincs rá szükség, az egyenlő értékű lenne egy újonnan épülő épület költségeinek 80%-ával. Így aztán ebben még nincs benne egy klímarendszer, és ez csak egy felújítás lenne, és akkor az 30 év múlva újra meg kellene ismételni. Úgyhogy az Henri Spark épülettel kapcsolatban szanálnunk kell, és ha szanáljuk, akkor 2050-ig elhúzódhatnak a munkálatok. Ami hiányzik Brüsszelben, az az, hogy a jogalkotási munkára nincsen hely, triológus, koordinátori ülések. Olyan ülésekről van szó, amik kicsi ülések, és a kérdés az, hogy ha belekezdenénk egy ilyen épületprojektbe, ez lefednie ezt a szükségletet. Hát nem tudom, eltérnek a vélemények. A büró arra kért engem, hogy minden opciót világítsak át, három opció van. Mindegyikhez tartozik egy költség is, és uh, majd az elnökség áttekinti ezt. A polariszpák az az egyik probléma. Aztán van egy másik, nem mondom ki az nevét, B-vel kezdődik, és Rexit-tel végződik. Még nem tudjuk, hogy hány képviselőnk lesz a következő parlamentben, több mint 700. Egészen az utolsó napig 2019. március 29-ig a tanács dönthet úgy, hogy meghosszabbítja tárgyalásokat. Tehát nem zárhatjuk ki, hogy továbbra is több mint 700 képviselőnk lesz. De az is lehet, hogy a brit képviselők számát le kell vonni az összámból, de az is lehet, hogy a szám a végösszeg nem változik, csak a brit képviselők rendelkezésre álló helyeket szétosztjuk a tagállamok között. Igazából nem tudjuk, azt tudjuk, hogy valahol 670 és 750 között lesz a képviselők száma, nyilvánvalóan akkor ehhez hozzájönnek az asszisztensek, az infrastruktúrák. Ez azt jelenti, precízen tervezni most Brüsszel számára nagyon-nagyon nehéz, ha csak nem hipotetikus feltételezésekből indulunk ki, amik esetleg hibásak. Aztán Jávor úr, ön azt kérdezte, hogy a költség-e térítéssel mi a helyzet. Volt ezzel kapcsolatban kérdés tavaly és tavaly előtt is, hogy miért van ez a munkacsoport. Azért van ez a munkacsoport, mert Tajani elnök úr azt mondta, hogy ő szeretne utána járni ennek a kérdésnek. Ö, ő fölkért engem, hogy foglalkozzak ezzel a kérdéssel, hiszen én, mint főtitkár, csak javaslatokat teszek, az elnök dönt, és a munkacsoport foglalkozik ezzel a kérdéssel, és az a megbizatásuk, azt hiszem ez volt a kérdése is, hogy még az év vége előtt tegyenek javaslatot. Tehát a munkacsoport létrejött még a nyár előtt. Az elnök helyettes vezényli ezt a munkacsoportot, és az a feladata, hogy az év vége előtt javaslatot tegyenek. Intenzíven folyik a munka, a költségeket illetően, és az alelnök munkacsoportja majd javaslatokat tesz, tehát 2017 vége előtt áll elő a javaslatokkal. Volt egy második kérdése is a whistleblowingot illetően az írásos válaszokban már volt válasz az utazási költségeket illetően, mert azt hiszem, hogy itt mindenképpen megoldásra van szükségünk. A whistleblowingot illetően három eset van most folyamatban. és mindegyik a saját képviselőjére vonatkozó panasz volt. Asszisztensek részéről, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megoldjuk ezeket az eseteket, de e, igazából majd az elnökségé a végső szó. Aztán 50% a zöld közbeszerzések aránya, hogy elérhető-e. Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Aztán nagyon fontosnak tartjuk a környezetvédelmét. Minden épület, amit újon felújítunk vagy építünk, Luxemburgban is akad, a legmagasabb minősítésű környezetvédelmi besorolást kapja majd. A kadépületet illetően Gerard Onesta a zöldek részéről nagyon méltatta az épületnek a környezetbarát vonásait. Egyike vagyunk azoknak a kevés intézménynek, akik EMASZ tanúsítottak, és a következő bíróülésünkön hétfőn Strasbourgban új EMASZ célokat is kitűzünk. Lunacek asszony közreműködésével azt hiszem, hogy talán láthatták, hogy amikor a sofőrszolgálatot átszerveztük, akkor kitűztük célul, hogy 2020-ra minden egyes gépkocsink hibrid legyen, vagy elektromos. Én azt hiszem, hogy ami a környezetvédelmet illeti, ezt nagyon komolyan vesszük a filozófiánkban. A politikai folyamatainkban. Ali úr. Január 1 eh, 2018. január 1-ig eh, eh, mi a helyzet az asszisztenseknek jutatott pénzekkel, és mi a helyzet a képviselői juttatásokkal. Jelenleg az asszisztenseknek majdnem minden útját novemberre, decemberbe már beterveztük. Ez azt jelenti, hogy a, az elnökségben nem tudunk egy emelést eszközölni ezekre a hónapokra. Ezért született az a döntés, hogy az emelés csak 2018. január 1-én az új költségvetési évben lép életbe. És akkor mindenki megszervezheti a misszióit a számára rendelkezésre álló eszközökkel különböző a nyugdíjakról is kérdeztek, főleg az asszisztensek nyugdíjáról, illetve hogy igaz-e a probléma, ugyanis egy hónappal csökkent a ciklus időtartama, hogyha a tíz évet nem érik el, nem kapnak nyugdíjat, ez most azt jelenti, hogy a nyugdíjjogosultságot át kell vinni egy következő nyugdíjrendszer, ami lehet, hogy az EU-snál kevésbé kedvező, és próbálunk megoldást találni erre, de nem sikerült adminisztratív döntéssel megoldást találni, ugyanis a bizottság felelős ezért a területért. Tehát adminisztratív döntéssel mi ezt nem tudjuk befolyásolni a parlament részéről. Szavama úr szólt a kommunikációs politikáról, illetve arról, hogy hogyan akarjuk azt elérni, amit eh, a szövegben javasoltunk. A megközelítésem az, hogyha az eljárásainkról akarunk beszélni, senkit nem fogunk meggyőzni, mert ez még nekünk is kevés érdekes és nehezen érthető. Föl kell tennünk tehát a kérdést, hogy melyek a különböző állampolgári csoportok számára fontos témák. Szerintem nagyon fontos, mert hogyha valaki például cukorbetegségben szenved, akkor nekik a cukorbetegség, a futballrajongóknak a futball. Astrid Luling, például nagyon sok időt fordított a bor és a méz kérdésének politikai karrierje során, és vannak olyanok, akiknek a bor és a méz minősége kiemelten fontos. Tehát összeállíthatunk egy listát azokról a témákról, akár 150 különböző témáról, hogy a polgárokat mi érdekelheti. A Brexit kérdése pedig, itt felmerül ez a kérdés, hogy megvizsgálva mindezeket a kérdéseket az állampolgárok szemén keresztül, és megnézni, hogy mit tesz értem az EU állampolgárként, és a kutató szolgálatot meg lehet kérni, hogy ilyen általános rendszeres jelentéseket készítsenek arról, hogy az Európai Unió mit tett például az emberekért különböző térségekben, Lakorunyában, Würzburgban, például betegbiztosítások területén, stb. És egyszerű nyelvezeten kell megfogalmazni ezeket a beszámolókat, és ez nem mindig könnyű, ugyanis a kutatók hajlamosak tudományosan fogalmazni. Tehát nagyon egyértelműen és világosan kell válaszolni a kérdésekre, a polgároknak megfelelő kérdéseket, a polgároknak megfelelő nyelvezeten, és megvizsgálni, hogy eh, milyen témák iránt érdeklődnek van egy új indikátorrendszerünk az adminisztráció számára, hogy hogyan tudjuk mérni a sikerességet, és a kutatási szolgálatot is megkértük arra, hogy mennyi figyelmet kapunk az állampolgárok részéről. Azon polgárok részéről, akik követik a munkánkat, ugyanis rengeteg anyagot készítünk számukra, de ha senki nem tekinti ezeket meg, nem olvassa el, nem hallgatja meg, akkor semmi értelme nincs az egésznek, meg kell nézni, hogy a különböző kommunikációs eszközökkel hogyan lehet eljutni az állampolgárokhoz. A BCD-ről már beszéltem, Ayala asszony kérdése arról kérdezett, hogy a fogyatékkal élőkért mit teszünk, igyekszünk mindent megtenni azért, hogy segítsünk a fogyatékkal élőknek. Van egy eh, egyoldalas anyagunk arról, hogy, eh, hogyha valami konkrét probléma van, akkor kérem, hogy írjon nekem, és megpróbáljuk ezt a problémát megoldani. Ugyanis nagyon fontos, hogy a fogyatékossággal élőknek és az épületeinkhez ugyanazt a hozzáférést biztosítsuk, mint az egészséges polgárok számára illetve kérdezett még egy kérdést, feltett egy kérdést a tolmácsokról. 24 munkanyelvvel dolgozunk. Ez olyan rendszer, amelyel a világon semmilyen más intézmény nem rendelkezik. Tehát az ENSZ áll tulajdonképpen ehhez a legközelebb, de ott is hat munkanyelv van, nekünk pedig 24 munkanyelvünk, és igyekszünk olyan helyzetbe kerülni, hogy akár 25 vagy 26-27 munkanyelvvel dolgoztunk, ugyanis a balkáni régió bővítése az elkövetkezendő tíz évben valószínűleg megtörténik, és ehhez pedig egy hatékony rendszerre van szükségünk. Tehát az elmúlt néhány évben megvizsgáltuk ezt a kérdést azért, mert nagyon sokféle egyes tolmácsok nagyon sokat dolgoznak, mások keveset, van, aki 16 órát dolgozik egy héten, van, aki 6-7 órát dolgozik, ez nem hatékony, és nem is tisztességes. És vannak olyan területek, ahol nekünk kell javítanunk a tervezést, a nyelvtanulás tervezését is, ugyanis a nyelvkombináció a teljes folyamatban nagyon fontos szerepet játszik hogyha valaki latin nyelvi háttérrel rendelkezik, nyilván nehezebb neki megtanulni a német nyelvet, de ha németet megtanulja, akkor hasznosabb lehet a tolmácsfülkében, de ez egy nehéz nyelv és több éves képzést igényel. Nagyon sok ilyen témával foglalkoztunk már. Javult egyébként a heti munka órák száma, korábban 11 volt hetente, most pedig átlagosan 13 óra hetente, de még mindig van a munkaidővel kapcsolatban probléma. Először is nem a régi szabályok szerint dolgozunk, tehát hogy három és fél óra délelőtt, három és fél óra délután. A képviselők munkája is megváltozott, a koordinátorok ülése nagyon fontos, a trilógus nagyon fontos, vannak egyórás ülések, és nem mindig délelőtt vagy délután kerülnek megrendezésre, vagy akár délben, az ebédszünetben. Ezért rugalmas rendszerre van szükség, ami nem ragaszkodik ehhez a három, két-három és fél órás blokkhoz. Ez egy alapvető változtatás, amit sikerült az új rendszerben elérnünk, ezen túl pedig a maximális napi munkaórák száma 7-ről 7,5 órára növekedett, havonta 6 alkalommal pedig akár 8 órára is emelhető. A bizottságban például a maximum 10 óra, azonban a mi tolmácsaink munkája sokkal bonyolultabb, mint a bizottsági tolmácsok munkája. Tehát a parlamenti munkából 10 óra, napi 10 óra, ahogyan javasolták azt három évvel ezelőtt, de ez nem valósult meg, tehát legfeljebb 8 óra naponta és 6-szor havonta ez a korlát. Még ez így is komoly változás a tolmácsok számára, nem mindenki örül neki, de ez körülbelül 2 millió eurós megtakarítást jelent az intézmény számára. És valószínűleg, ha sikerül ezt 14-15 órára felnyomni hetente átlagosan tolmácsonként, Megpróbáljuk tehát azoknak a kollégáknak, akik korábban nagyon sokat dolgoztak, hogy ne ők viseljék e, a terhelés nagy részét, hanem azt akarjuk, hogy a munkát egyenletesen tudjuk elosztani a tolmácsok között. Erről több részlettel is szolgálhatok, de lehet, hogy nem ez a legjobb fórum erre. Aztán az épület használatról is kérdezett. Jó, konkrétan a régiók bizottságára kérdezett rá, tehát ezt a régiók bizottsága fizeti. Két-három év keresztül két változtatást eszközöltünk. A régiók bizottsága nem ugyanazokat a biztonsági összegeket fizetik, tehát túl sokat kértek, és ezt korrigáltuk már, már, mert tulajdonképpen nincsen plusz biztonsági költség. De ha a régiók bizottsága úgy látja, hogy a parlamentnek a tolmácsait szükséges alkalmazni, akkor ezt a kérést teljesítjük. Aztán kérdezett az nyugdíjakról is, a növelés 13 százalék, de erre majd csak 2028-ban került sor. Aztán Szelefranka úr feltette egy kérdést például, hogy hogyan kommunikálunk, aztán, hogy ez mit jelent a kiemelt jelöltek számára. Én jelenleg abból indulok ki, hogy az elnökség 2017 vége előtt döntést kell, hogy hozzon az európai választások stratégiájáról. Azt tervezzük, hogy ugyanolyan költségvetést alkalmazunk, mint az utóbbi választásokon. Jobban szeretnénk elvégezni, de az eszközök maradnak. Aztán Strasbourggal kapcsolatban is feltett egy kérdést. Október 1-én Strasbourgban egy új egységet hoztam létre, amelynek a feladata az, hogy azoknak, akik konferenciát szeretnének ott tartani, azoknak a kérjeisét eh, teljesítsek. Ugyanis eh, csodálatos létesítmények vannak ott, amelyeket már az állampolgárok fizettek meg, tehát akkor az állampolgároknak használni is kell tudni. Tehát ezt nem problémaként kellene tekinteni, hanem esélyként, tehát hogy az európai tevékenységeknek eh, napi lehetőséget biztosítsunk, ülés lehetőséget. És Strasbourgban eh, ezt inkább egyszerűsíteni szeretnénk, nem pedig bürokratikus módon megnehizetni. A nyugdíjalapot illetően mindannyian tudjuk, hogy ez egy olyan időből maradt ránk, ahol még nem volt európai nyugdíj, hanem nemzeti nyugdíja, nyugdíjak, és a nyugdíj alap azokkal az eszközökkel működik, amelyeket rendelkezésekre állnak, ezt már lezártuk, tehát nem lehet további befizetést eszközölni. Tehát a kérdés az, hogy hogy lehet egy ilyen múltbeli konstrukcióval most akkor csinálni, ezért csak becsléseket tehetnénk, hogy mi lesz ezzel a nyugdíjalappal. Most 2023-24-ig látjuk ennek az élettartamát. Tehát további finanszírozásokat illetően az írásbeli válaszban megmondtam, hogy szűkek a jogi lehetőségek. A 2009-ben bizonyos intézkedéseket hoztak, amely meghosszabbították a nyugdíj alapnak a kifizetési lehetőségeit, de további intézkedésekre van szükség, mert vannak olyan képviselők, akik ebből a nyugdíj alapból várják majd a nyugdíjukat. Tehát, de ennek az, mint mondtam, megvannak a korlátai. Aztán Gressle elnök asszony azt kérdezte, E, hogy az alapítványal milyen problémák vannak. Van több is. Elsősorban az egyes pártokat illetően, elsősorban e, a nemzeti párt folyamatok, vagy választási tevékenységekkel kapcsolatban, vagy nemzeti népszavazásokkal kapcsolatban. Ezzel foglalkozott az elnökség, és bevezette a, azt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozik. A bizottság javaslatát illetően szisztematikus problémákat, rendszerbeli problémákkal van szó. Például az, hogy eddig lehetséges volt, hogy pártokat alakíthatnak egyes képviselek is, tehát, hogy ugyanolyan nemzeti pártból különböző európai pártokhoz csatlakoznak, és a 15 százalékot igénybe vehetik az egyenlően elosztott nyugdíjakat illeten. Tehát ez azt jelenti, hogy a pártoknak a, és az alapítványoknak a száma lényegesen megnövekedhez, és akkor ezeket a nyugdíjaknál is figyelembe kell venni. Ezt ki kellene venni a rendszerből, és a, jelentés, a jelentőségnek tett jelent, a vezetőségnek tett jelentésemben is érintettem ezt a témát. Van egy probléma, és pedig a szerződés teljesítéseket illetően nagyon nehéz megítélni, hogy valós hozzájárulást tettek-e, vagy nem. Én úgy látom ezt, hogy a szerződéses teljesítmények csak készpénzben történnek, de legalábbis ez az Európai Bizottságnak a javaslata most ez. Tehát ez a javaslat tulajdonképpen előre mutató, tehát megpróbálja ezt a problémát megoldani. De más kérdésekkel nem foglalkozik, amelyeknek, amelyeket szintén felvetettek. Aztán a hosszú távú missziókról van szó, tehát a hosszabb ideig tartó missziókról. Ez lehet egy hasznos eszköz, mert hogyha valakit hosszabb időre küldenek ki, akkor nem kell fizetni a munkahely megváltoztatása miatt. Tehát tulajdonképpen nem kell a költözést kifizetni, tehát ezt az eszközt meg kellene tartanunk, de ugyanakkor óvatosan kell felhasználni. Aztán Tallint is említették, az észt soros elnökséggel való együttműködés kapcsán, és itt egy tolmácsnak az alkalmazásáról volt szó. Az utolsó kérdés a titkársággal volt kapcsolatos, és a szolgálatnak a felhasználását, illetően több eset is előfordult, és a pénzt mindenképpen szeretnénk visszafizettetni, itt a tagállamoknak az igazságszolgáltatási rendszeréről kapcsolatos ez. Aztán volt az apákkal kép, kép, kapcsolatos kérdés is, de erre már adtam választ. Köszönjük szépen, és végül megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, Inge. Nem, Tarandúrnak még van egy kérdése, elnézést, de tényleg röviden. Azt hiszem, hogy inkább nincs kérdésem, mert megfelelő válaszokat kaptunk, csak a főtitkárnak szeretném elmondani, hogy ez lesz élete legkeményebb időszaka, mert mi öten a valaha volt legelkötelezettebb költségvetési kontrollőrök vagyunk. Igen? Ja, akkor tényleg nagyon rövid leszek, mert már minden kérdést föltettünk, megválaszoltunk, és véget ért az utunk. Azt hiszem, hogy két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik hogy támogassuk a raportört, és támogassuk azt, hogy a DJ-k együttműködjenek. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy megértsük egymás munkáját. A holland parlamentben van egy ilyen funkció, hogy megértsük egymás munkáját. Itt pedig nincs. Mindig a szakbizottságra terheljük ezt a munkát. Igazából nem csak a mentesítés kapcsán kellene elvégeznünk a munkát, szerintem a bürónak a mentesítéssel külön foglalkozni, szerintem ez hiányzik, és végül a kommunikációt illetően nagyon lenyűgözött engem, amit a főtitkár mondott az új elképzelésről. Igen, én is észrevettem, hogy nem csak az a fontos, hogy az embereket megérintsék a témák, hanem az is nagyon fontos, hogy harcoljunk az európai választásokon. Nagyon-nagyon fontos ez. Azt hiszem, most már tényleg meg kell fejeznünk. Köszönöm szépen ezt a vitaidőt, és januárban majd akkor ezzel foglalkozunk. Holnap Mimica biztos asszonyan folytatjuk, és lezárom a szíves köszönöm.